I know, I feel like Paris is also slightly hostile in a very yeah. obvious, non-obvious manner. Good morning, everybody, dear colleagues. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm mindenkinek, hogy eljött hozzánk spanyolul fogok beszélni, úgyhogy ha nem értik ezt a nyelvet, akkor jobb, ha felteszik a fejhallgatót. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az Európai Parlament Nőjogi Szakbizottságának nevében szeretnék üdvözölni mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. És szeretném a Gender Summitnak is megköszönni, hogy itt vannak velünk, és velünk közösen megszervezték ezt a vitát. Kétségkívül nagyon érdekes lesz ez a mai rendezvény. Azok a hatalmas kihívások, amelyekkel szembesülünk az Európai Unióban és globális szinten is, olyan aktuális kérdésekre világítanak rá, amelyek a mi cselekvésünket is irányítják különféle területeken, így a politikában, de a kutatásban, a szociális és civil szervezetek területén, hiszen ezek a szervezetek eh, dolgoznak az emberek eh, életminőségének javításán, illetve a nők és férfiak közötti esélyegyelőség megteremtésén. Ma délelőtt a kutatás és az innováció minőségéről és az egyenlőségről fogunk beszélni, és eh, meg fogunk hallgatni különféle előadókat, akik megosztják önökkel a tudásukat, és természetesen nekik is szeretném megköszönni, hogy eljöttek hozzánk. Tegnap a Nőjogi Szakbizottságban egy saját kezdeményezésű véleményről vitatkoztunk, amelynek témája az nemek közti egyenlőség politikája a mentális egészségben. És a vita során különféle kérdések merültek fel, de az egyértelmű, hogy nagyon fontos, hogy képesek legyünk horizontális módon megvalósítani a nemek közti egyenlőséget valamennyi szakpolitikában. Az Európai Unió egyik eh, legfontosabb kihívása jelenleg az innovációban, a technológiában és a kutatásban is eh, az, hogy mennyire tudja figyelembe venni ezt eh, a horizontális gender egyenlőséget. Ezért nagyon fontos, hogy minden szakpolitikában helyet kapjon ez a kérdés, hiszen az Európai Unió népességének felét is a nők teszik ki további késlekedés nélkül még egyszer nagyon szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétét, és remélem, hogy az előadások és a vita arra fog vezetni, hogy még több érvet és álláspontot tudunk majd felsorakoztatni, ami hatékonyabbá teheti a valamennyiünk munkáját a saját szakterületünkön. Most pedig rögtön meg is adom a szót Mário Pinto úrnak, aki tiszteletbeli társ elnöke ennek a mai rendezvénynek. És természetesen neki külön is köszönöm, hogy velünk van, és azt, hogy velem együtt elnököli ezt az ülést. pinto úr, öné a szó. Köszönöm szépen ezt a nagyon kedves bemutatást, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Yeah. Itt élő közvetítés van, és az élő közvetítésben senki sem ért franciául vagy spanyolul. Lehetne angolul beszélni? Ugyanis senki nem tudja követni a tolmácsolást. Elnézést kérek, hogy ezt kell mondanom. El, el Parlamento Europeo... Az Európai Parlamentnek a munkanyelve az összes Európai Uniós hivatalos nyelv. És mivel itt tolmácsok hada dolgozik serényen, lehetővé kell tenni, hogy mindenki a saját anyanyelvén fejezhesse ki a gondolatait. Ezért azt gondolom, hogy Pinto úr nyugodtan szólhat hozzánk azon a nyelven, amelyet a legmegfelelőbbnek talál, és amelyen a legkönnyebben tudja átadni nekünk a gondolatait azt gondolom nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk mindenkinek az anyanyelvét. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy Kanada kormányának képviseltében itt lehetek. Ha megengedik, akkor néhány bevezető megjegyzést tennék, mielőtt rátérnék a találkozónk fő témájára. Hadd osszam meg önökkel a gondolataimat a tudomány és a technológia, illetve a gender kérdés szerepéről. A tudomány és a technológia végső soron emberekről szól, párbeszédről, kapcsolatok teremtéséről és a tudás megosztásáról. De a tudomány nem az elefántcsont toronyba zárkozott elitek kiváltsága, mindenkinek nyitva áll az új tanulás lehetősége. A mentorálást és a kutatók vezetői szerepét bátorítani kell, hogy minél több nő jusson el tudományos pályára. A tudósok világszerte összekapcsolódnak. Ahhoz, hogy a tudomány és a kutatás felvirágozhasson mindenki javára, egyre inkább azon kell elgondolkodnunk, hogy olyan kutatási környezetet teremtsünk, ami jobban tükrözi a teljes társadalmunkat. Ha új véleményekkel találkozunk, és a vélemények különbözőségével, akkor nagyon komolyan kell azt vennünk, hogy minden olyan csoportot bevonjunk, amely a társadalom szövetét kialakítja. Nem lehet semmilyen csoportot kihagyni, azokat sem, amelyek mostanáig a társadalom és az akadémiai közösség partvonalára szorultak. Kanadában olyan forgatókönyvekről beszélünk, ahol két különböző nézőpontot veszünk figyelembe, és azokat szintetizáljuk, és így alakítunk ki egy holisztikus látásmódot a világról. Azt gondoljuk, hogy ezt a nézetet kell mindig szem előtt tartanunk, és így lehet a nemek közti egyenlőséget is megvalósítani, különösen a tudomány és technológia területén, hiszen a tudomány egy kiváló eszköze az egyenlőségnek. És ezzel, elnök asszony, visszaadnám a szót önnek. Nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a rendezvényen, melynek a témája az, hogy hogyan lehet a tudomány és a technológia révén elérni a társadalmi változást kedvező irányba. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señor Pinto. Köszönjük szépen, Pinto úr! Igaza van önnek, amikor azt mondja, tehát ön nagyon helyesen mondja azt, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalom felét, hatalmas emberi potenciál rejlik bennünk, és ezt ki kell aknáznunk a kutatásban és a technológiában is. Ezért ebben a kérdésben és számos más kérdésben is lesz lehetőségünk vitát folytatni a mai napon. És azonnal meg is adnám a szót Grace Neledi Madinszának, aki a tudományért és technológiáért felelős miniszter Dél-Afrikában, és természetesen neki is szeretnék köszönetet mondani, azért, hogy ilyen hosszú utat tett meg, és eljött hozzánk, hogy ma velünk lehessen. Naledi, asszony, öné a szó. Uh, thank you very much, uh, Chairperson. It's, uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy lehetőségem van ezen a rendkívül fontos csúcs találkozón felszólalni. Szeretnék köszönetet mondani önnek és a kollégáinak is a meghívásért. Tisztelt elnök asszony, azzal kezdeném, hogy a tisztelt küldötteket emlékeztetem arra, hogy Dél-Afrika csak rövid ideje, 22 éve demokrácia. És ez alatt az idő alatt meg kellett kezdenünk megtenni azokat a lépéseket, amelyekkel kezelni tudjuk az egyensúlytalanságokat, amelyek korábbi történelmünkből, az apartheid kirekesztéséből származtak. Ez ugyanis óriási hiányosságokat hagyott hátra az országunkban, és ezért szükség a nemek közötti egyenlőséget is kezelni. A demokratizációs folyamat Ban nagyon fontos, hogy a felsőoktatást is demokratizáljuk. 94 óta nagyon komoly hangsúlyt helyeztünk erre. Ez a változási folyamat a nemek közötti, illetve a fai egyenlőtlenségeket is próbálta kezelni. Az egyenlőtlenségeket és a kirekesztést, tehát a feketék részvétele, a nők részvétele területén is érintenünk kell. Egy sor különböző típusú kirekesztést kell a szakpolitikáink fókuszába állítani. A, két, a 22 év demokrácia alatt nagyon komoly haladást sikerült elérni, meggyőződésem ez, különösen a felsőoktatás területén de még így is jelentős kihívások állnak előttünk, amelyekkel a jövőben foglalkozni kell. Ha összefoglalhatnám, akkor azt mondanám, hogy az országunk egyik fontos jellemzője, különösen a felsőoktatásban az, hogy a diákoknak a túlnyomó többsége a felsőoktatásban fiatal, fekete, férfi és nő. A nőknek is jelentős képviselete van most már a felsőoktatásban, óriási mértékben befektettünk a fiatalokba, és abba, hogy a nők új lehetőségekhez férjenek hozzá. Mindazonáltal, bár már vannak nők a felsőoktatásban, és van némi egyensúly az oktatás területén a nők tekintetében, a döntéshozatalban azonban túlnyomó többségben vannak a férfiak. A nők még nem vállalkoznak arra, hogy PhD-t csináljanak. 58% a nőknek már szerez diplomát, de nagyon kevesen lépnek tovább, hogy magasabb szintű képzettséget szerezzenek. Óriási a lemorzsolódás az MA szinten, és még nagyobb a nők arányának a csökkenése a PHD szinten. Ezekre a területekre is oda kell figyelnünk, ha azt akarjuk, hogy a nők jelentős hatásra legyenek a tudományra és a technológiára. Egy sor kezdeményezést fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy ezeket a területeket megpróbáljuk javítani. Van egy tudtuk a nevezetű programunk, ami ez a szó azt jelenti, hogy gondoskodás. Ez a női diákok és tudósok számára úgynevezett fast track vagy gyorsított lehetőségeket nyújt, például a doktorátus megszerzésére. 2001-ben kezdtük el, a kormány finanszírozta, és jelentős mértékben támogattuk a nőket ezzel a kezdeményezéssel. Egy másik lépésünk az volt, hogy kiválósági központokat hoztunk létre, ahol nagy eredményeket elérő tudósok vezető szerepet tudnak vállalni. 16 ilyen kiválósági központot hoztunk eddig létre, mindazonáltal csak egyet vezet nő. A 17-ből 15-öt férfiak irányítanak. Egy harmadik modellunk és ö, ö, kezdeményezésünk van, amit a kanadai kollégáinktól másoltunk le, ez a dél-afrikai elnökök kezdeményezése ez a kezdő kutatókat támogatja. 2015-ig 157 helyet hoztunk létre, a doktori diákok fele nő volt a e kezdeményezésemből, a másik fele nő. Azonban a 157 helyből, e, elnöki helyből csak 5 helyen ült nő, és elborzasztott engem amikor megláttam ezt a statisztikát, mint szakpolitikai szereplő, 2015-ben azt a döntést hoztam meg, hogy minden új kutatási szék, amit abban az évben hoznak létre, női elnök léssel kell, hogy létrejöjjön. Azt mondták, hogy nincs elég női tudós erre a szerepre Dél-Afrikában. Azonban óriási meglepetésünkre, amikor pályázatot írtunk ki, és jeleztük azt, hogy a nők előnyben részesülnek, 63 nő jelentkezett, mind a 63-an teljes mértékben teljesítették a feltételeket. Úgyhogy nem csak, hogy óriási mértékben meglepődtünk, de 43 helyet sikerült, 43 vezetői helyet sikerült nőkkel betölteni. Ez radikai, radikális politikai lépést igényelt, de ilyenekre van szükség akkor, hogyha a tudomány és a technológia területén eredményt akarunk elérni. Úgyhogy ez a 42 nő most kezdte, elkezdte megváltoztatni a statisztikákat. De még mindig a tudósok egyharmada nő csak, és általában ezek a nők fiatalabbak és kevésbé kvalifikáltak, mint férfi kollégáik. Látjuk azt, hogy még sok minden teendőnk van, több kezdeményezésre van szükség, hogy támogassuk, és elismerjük a nőket a kutatás területén, hiszen nélkülük nem fog jelentős változásra sor kerülni a női tudósok láthatósága és a hozzáférése a kulcsfontosságú szerepekhez a kutatás, energia, egészségügy és a biogazdaság területén is rendkívül fontos. Nagyon keményen dolgozunk a felsőoktatási vezetőkkel, hogy támogatást, kiterjesztett támogatást nyújtsunk a női kutatóknak, mihelyt tudományos karrierbe kezdenek. Ezeknek a kezdő tudósoknak segítenünk kell, hogy elérjék azt a szintet, amit a bebetonozott tudósok már elértek, hogy ők is pozíciókhoz jussanak a fontos intézményeken belül, amelyeket támogatunk. Önök azt, mondja, remélem, hogy ezzel röviden be tudtam mutatni, hogy hol állunk, sikerült némi előrelépést hozni, a, olyan környezetet teremteni, amiben tudjuk támogatni a nőket a tudomány, a kutatás és az innovációs szektorokban, de még mindig sok teendőnk van. Hogyha egy rövid konklúziót még megengednek, akkor az afrikai kontinensre térnék át. Egy milliárd emberről van szó, az egyik leggyorsabban növekvő régiója a világnak, és jelentős gazdasági integrációt próbálunk elérni, szeretnénk sokszínűbbé tenni az exportált szolgáltatások és áruk sorát befogadó kontinens szeretnénk létrehozni, és azt, hogy a növekedés előnyeit az összes kontinensen élő élvezhesse. Úgy gondoljuk, hogy ezt úgy tudjuk elérni, hogyha gyorsabban hozunk létre munkahelyeket. Biztosítanunk kell azt, hogy egy sor különböző szektorban, gazdaságainkban, Afrikában tisztességes munkát tudjunk biztosítani, nagyon sok embert fel tudjunk szívni a munkaerőpiacra, és ezek, ezen tisztességes munkahelyek legyenek eléggé védettek. Vannak az építkezés, a vendéglátás, a kis vállalkozások a bányászat területén olyan szektorok, amelyek már is nagyon sok munkahelyet teremtenek, de szeretnénk a gyártásra, a telekommunikációra, a pénzügyi szolgáltatásokra és az üzleti szolgáltatás nyújtásra is összpontosítani, hogy sok új munkahely jön létre ezeken a területeken. Ehhez viszont kutatásra és tudományra van szükség, és arra, hogy a nők aktívan részt vegyenek a gazdaságban, és hozzájáruljanak a növekedéshez, az afrikai tudás alapú gazdaság kialakításához. Biztosítanunk kell Afrikában, hogy a nemek közötti egyenlőtlenség a tudomány, technológia és innováció területén olyan probléma legyen, amire odafigyelünk és meg akarjuk megoldani. Ez a politikai döntéshozók, parlamentek és kormányok feladata. Hiszünk abban, hogy a nők bevonása ezekre a területekre kritikus fontosságú, így tudunk hozzájárulni a nemzetek fejlődéséhez. Afrika innovációja szempontjából Szerintem, hogyha előrelépést érünk el, akkor Afrika jövőjét meg tudjuk változtatni. Máshogy fogunk gondolkozni a világról, az egészségről, a technológiáról. A szociális-gazdasági fejlődés, ami szerintem a tudományon, technológián és innováción keresztül valósulhat meg, azokat a hagyományos feltételezéseket meg tudják dönteni, amik jelen pillanatban visszafogják a fejlődést. Eltökéltek vagyunk és ösztönözzük a női tudósokat, hogy dolgozzanak Afrikában. De kell, hogy legyen számukra munka. A leghaladóbb tudományterületeken is. Például Dél-Afrikában már is vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk olyan győzteseket kiválasztani, akik a fejlesztés legfontosabb területeihez hozzá tudnak járulni, akik a legmagasabb szinteken tudnak majd pozíciókat betölteni, és előmozdítják a tudomány, technológia, innováció ügyét. Elnök asszony országunkban, Dél-Afrikában sikerült némi előrelépést elérni, a korai sikerek jeleit már tapasztaljuk. Egyre több afrikai ország próbál egyre többet befektetni a három területbe, de ahhoz, hogy a nőket a legmagasabb szintekre, legmagasabb eredményekig eljutassuk ezekben az ágazatokban, még nagyon sok tennivalónk van hátra. Remélem, hogy ez a rövid mai hozzájárulásom önöket is ösztönözni fogja az Európai Parlament képviselőit, hogy megpróbáljanak szorosabb partnerséget létrehozni az afrikai kontinens női politikusaival, hogy együtt tudjuk megváltoztatni a nők helyzetét, nem csak Afrikában, hanem az egész világon. Köszönöm szépen! Muchas gracias. Köszönjük szépen, Naledi asszony. Még egy hónapja sincs, hogy az Európai Parlament Nőjogi Szakbizottságának egy delegációja ellátogatott Ruandába, és az egyenlőség politikákról tárgyalt. Lehetőségünk volt eh, megismerni a valóságot, amelyben azt látjuk, eh, hogy eh, a nők főszerepet játszanak a változásban. Lehetőségünk volt felkeresni különféle kezdeményezéseket, és emlékszem, hogy egy női képzési központba is elmentünk, ahol egy fiatal ruandai hölgy azt mondta, hogy arról álmodik, hogy független nő legyen. Ezért a képzés alapvető fontosságú, ezért teljesen egyetértek az ön szavaival arról, hogy mennyire szükséges a politikákban előrelépni, és megadni a nőknek minden eszközt ahhoz, hogy részei lehessenek a megoldásnak és a jövőnknek. És köszönöm ennek azt is, hogy elmondta, hogy még mindig nagyon sok a teendő azt gondolom ez is alapvető fontosságú. Nekünk politikai felelősségünk van, és mi mindig szerettünk inkább hangsúlyt fektetni arra, hogy milyen kezdeményezéseink vannak, mit tettünk már eddig, de az is nagyon lényeges, hogy még mindig nagyon hosszú út áll előttünk, és nagyon nehéz ezeket az eszközöket és kezdeményezéseket elindítani, ezért azt hiszem, hogy nagyon fontos erről is beszélni. Köszönöm szépen a prezentációját. És most szeretném megadni a szót a következő előadónknak, Mariam Makarov asszonynak, aki a Gender Program Bizottság tagja a North Forsknál, és bizonyára ő is úgy gondolja, hogy mennyire jó az, hogy itt felszólalhat még a vita előtt, tehát nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk és köszönöm az összes többi előadónak is, öné a szó. May I have my slides on? Thank you very much. Kérem szépen a diákat, következőt. Elnök asszony, alelnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretném elmondani, hogy mi az úgynevezett Nordik északi régió, Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország különböző színekkel ábrázoljuk ezeket az országokat, és az öt országból három Európai Uniós tagország, de autonóm területek is vannak, például Svédország és Finnország között, illetve a Faroer-szigetek, Grönland pedig egy kis sarok, a felső bal oldalon láthatják, és az úgynevezett nordikus országok összesen 60 millió milliós népességet számlálnak, a tizedik legnagyobb gazdaság vagyunk a világ, van nagyon sok közös pontunk van a történelmünkben, ezen öt ország elmondhatja ezt magáról, és ugyanazokat az, ugyan, az értékeket képviseljük, illetve a, van egy kutatási tanácsi rendszerünk, egy a köz, a oktatási közoktatási intézmények alapuló rendszerről van szó, ez is közös. Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, van egy paradoxon, az északi országokban először is ezek azok az országok, amelyek az Európai Unióban a legnagyobb nemi egyenlőséget képviselik, amikor a mutatószámokat figyeljük, például a munka, a fizetés, a tudás, az időelosztás, a hatalmi pozíciók és az egészségügyi mutatók. Ezeket a mutatókat természetesen az Európai Gender Egyenlőségi Indexből merítettük, és tavalyi adatokat láttak itt. Dánia és Svédország 70 fölötti pontot ért el, a többi Európai Uniós tagállam 60 és 30 között mozog a ponttáblázaton, és az Európai Uniós átlag 53 pont. És most jön a paradoxon. Annak ellenére, hogy a nemek közötti egyenlőség nagy vonalakban, legmagasabb szinten megvalósult, ennek ellenére még sincsen a felsőoktatásban nemek közötti egyenlőség. Az utóbbi hat évben a diplomásoknak a fele körülbelül nő, azonban professzorok még sincsenek többen, mint az európai átlag nálunk. Vagyis az 50 ből 25 5-re estünk le, az európai átlag viszont 20% következő diád, kérem. A nők hiány, a, prof, a női professzorok hiányának a következményei nagyon súlyosak. Nincsenek egyetemi lektoraink, nincsenek női kutatási, finanszírozási, ügynökségi vezetők, nincsenek szervezeti, kutatási szervezeti vezetők, illetve a kutatási tudományos szakpolitik alakítói között is nagyon gyéren találhatóak meg a nők. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási és a kutatási prioritásokkal kapcsolatos, magas szintű döntések, finanszírozással kapcsolatos és kutatási témával kapcsolatos döntéseket nagyon kevés nő hozza meg, illetve a kollektív intelligencia szempontjából is fontos lenne a sokszínűség, és hogyha nincs ilyen sokszínűség, akkor a döntések minősége sem lesz optimális szintű. Következő diát kérjük. Nos, az északi országok megpróbálják megoldani ezt a nemek közötti egyenlőségi, egyenlőtlenségi problematikát a felsőoktatás területén, és különböző megoldási elképzelések vannak először is az első megközelítés. 2013-ban a Norvég Kutatási Tanács a forks kal együtt, és mindjárt elmondom, hogy ez mi, közétett egy jelentést, egy elemző jelentést, amely a, annak az volt a címe, hogy az északi régió a kutatás területén a nemi egyenlőségeket egyre jobban leküzdi. Először is az szerepelt ebben a jelentésben, hogy az előrelépés már több éve egy helyben toporog, vagyis stagnál. A kutatási eredmények tekintetében a férfiak és a nők eredményei összehasonlíthatóak, de a kutatási volumen a nők esetében némileg kisebb és a nagyobb presztízsel rendelkező kutatási programokban kevesebb a nő, és kevesebb nőnek sikerül bekerülni ezekbe a programokban. Mi az a Norfolk, ezt szeretném most megmagyarázni. Ez egy facilitátor, közvetítő szervezet, határokon átnyúlóan dolgozik az öt északi ország között, és egy politikai mandátummal is rendelkezik a Norfolk, mivel az északi miniszteri tanács égisze alatt működik a következő dián. Egy másik megközelítést látunk, ez a kutatással kapcsolatos, ahol szintén ezt a paradoxont látjuk. Jelen pillanatban két kiválósági központot alakítanak ki, ezek virtuális, nem fizikálisan létező központok, és ennek a projektnek az a címe, hogy a kutatás és az innováció területén a nemek közötti egyenlőtlenség paradoxonát le kívánják küzdeni. Itt például a regionális innovációs rendszerek elemzésével foglalkoznak gender szempontból, a kihívások beazonosítása a munkaerőpiacon, illetve a, az egyenlőtlenségi vagy egyenlőséggel foglalkozó politikák kihatásával is foglalkozik. Következő dián a harmadik megközelítés látjuk, a jogalkotási megközelítés. Finnországban 1995 óta a nemek közötti egyenlőség céljait a jogszabályokba is beágyaztuk. Ez a kutatásra lefordítva például a következőt jelenti. A kutatási tanácsok, amelyek most döntéseket hoznak azzal kapcsolatban, hogy közpénzekből milyen kutatási projekteket finanszírozzanak, legalább 40%-ban női tagokat kell, hogy tartalmazzanak, és ennek az utóbbi évek során a következő lett az eredménye. A női jelentkezők, pályázók száma az utóbbi években már 50%-ra emelkedett, a jogszabály kialakítása idején ez sokkal ö, rosszabb volt, és itt ösztönzésről, monitoringról, ajánlásokról is szó van, és a nők részvételi, program részvételi aránya, siker aránya a következő. A posztdoktori területen több mint 50%-os a nők aránya, a független kutatási ösztöndíjak kezdeményezettjeinek szintén a fele körülbelül nő, de hogyha megnézzük a legnagyobb presztízsel rendelkező professzori állásokat, itt körülbelül az egy negyed a nő, illetve a kiválósági központok vezetőinek aránya kevesebb, mint 20%-os a női arány. Vagyis ez azt jelenti megint csak, hogy minél nagyobb presztízsel rendelkezik a program, annál kevesebb benne a nő. Finnországban, ami a kutatási csoportokat, konzorciumokat illeti, amelyek az egyetemeken vagy, az, vagy állami kutatóintézetekben dolgoznak, most elmondható, hogy nagyjából elértük a nemek közötti egyenlőséget, kivéve a tudományban, a technológiában, a műszaki tudományokban és a matematikában. Vagyis ezekben az északi országokban még mindig látjuk, hogy megvan ez a paradoxon, annak ellenére, hogy a nők 50%-ban mégiscsak jelen vannak. A következő dián a negyedik megközelítést láthatjuk, amely ilyen a paradoxon próbáljuk kezelni, ez a svéd kormány kezdeményezése. A svéd kormány fontos szakpolitikájáról van szó, valamennyi tevékenységbe bevonja a, a nemi egyenlőség kérdését. 2015-ben született egy szakpolitikai döntés. A nők és a férfiak, idézem, azonos szerepet kell, hogy játszanak a társadalomban. Az első feminista, a világ első feminista kormányáról van szó, amely gyakorlati intézkedésekkel segíti az a nemek közötti egyenlőség erősítését, és valamennyi szakpolitikában, valamennyi döntéshozatali folyamatban ezt megjelentetik, illetve valamennyi finanszírozási allokációban. És holnap erről még többet fogunk hallani, a, a gender csúcs találkozón a svéd kollégáktól. És az utolsó diám következik. Van egy sürgősen kezelendő globális kihívásunk, és ez a probléma a nők fájdalmas hiánya a tudomány, a matematika, a műszaki tudományok területén. Hogyha a nőket, a lányokat az ilyen fajta oktatásban alulreprezentálják, és ez nyilván már az iskolában gyökerezik, akkor ennek az a következménye, hogy a nők lemaradnak a leggyorsabban növekvő munkaerőpiacról. Több éven keresztül évente csak Európában több mint száz munkahely keletkezik az IKT szektorban, és itt Körülbelül 800 ezer új munkahelyről beszélünk 2020-ig ezen a műszaki területen. Hogyha a nőket ezen a területen nem képzik, akkor a mag kutatásban sem jelennek meg a nők, és az innováció területén sem. Vagyis a következtetésem az, hogy a proaktív szakpolitika intézkedések nélkül, amelyeknek az a célja, hogy a felsőoktatásban és a magkutatásban a nőket támogassa. Hogyha ez nincs meg, akkor a nők hiányozni fognak, és ez e, Európa jóléte látja majd ennek kárát. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señora. Köszönjük szépen Makarov asszony a beszámolóját. Azt gondolom, hogy azok az adatok, amelyeket ön hozott nekünk, egy másfajta valóságról beszélnek, és beszélnünk kell erről is, tehát az úgynevezett üvegplafonról, ugyanis a nagyon sok területen a nők még nem vonódnak be kellőképpen, ilyen az akadémiai világ, a kutatás és az innováció is. Az egyes körökben ugyan növekszik már a nők aránya, de még mindig alacsony. Tehát amikor döntéseket hozunk, akkor figyelembe kell venni a nemek közti egyenlőséget is, és a gender mainstreaming pontosan arról szól, hogy minden szakpolitikát ezen a szemüvegen keresztül nézzünk. És bizonyos területeken még nehéz ezt megvalósítani. Köszönjük szépen az előadását. Mielőtt vitát kezdenénk a témáról, egy videót fogunk lejátszani, amelyben Carlos Moedas, az innovációért, tudományért és technológiáért felelős biztos átadja nekünk az üzenetét, mert nem tudott ma eljönni hozzánk, de szeretett volna néhány szót intézni hozzánk, és most ezt meg is fogjuk tekinteni. Dear friends, I'm sorry not to be with you in person, but I wanted to send my best wishes for a successful gender summit. We welcome the fact that the proportion of women in senior academic positions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 research and innovation will be. That's why we have to continue fighting for this cause. I wish you a very productive and fruitful summit. Bueno, pues una vez escuchado el... Most, hogy meghallgattuk eh, a biztos úr üzenetét, természetesen szeretném neki is megköszönni hogy elmondott nekünk néhány szót. Most megkezdjük a vitát, amire körülbelül 20 percünk lesz. Legalábbis a programunk szerint. Morvai asszonynak adok szót először. Hálásan köszönjük ennek az eseménynek a megszervezését és a két remek prezentációt meg kell hogy mondjam hogy mind makarov direktor asszony igazgató asszony előadása mind pedig pandor miniszter asszony előadása nagyobb hatással volt rám mint gondoltam érzelmi hatással is volt tekintettel arra hogy európai parlamenti képviselőként magyarországon saját hazámban nap mint nap találkozom olyan emberekkel köztük nagy számban nőkkel akik örömtelen életet élnek azért mert vagy nincsen munkájuk munkanélküliek vagy rosszul fizetett örömforrást nem jelentő kiszolgáltatott jogfosztott munkahelyeken dolgoznak következésképpen óriási erők kell hogy mozduljanak annak érdekében hogy jó munkahelyek keletkezzenek sznvonalas munkahelyek ahol öröm dolgozni és ahol normálisan meg vannak fizetve az emberek. makarov asszony igazgató asszony világossá tette hogy a tudomány a technológia és az innováció azok a területek ahol ez valóban megvalósul és hogy nagyon fontos hogy leküzdjük azokat az előtéleteket amelyek miatt lányok és nők nem tudnak betörni ezekre a területekre és kis számban vállalnak ilyen iskolákat mármint hogy választanak ilyen iskolákat és kerülnek ilyen pozciókba miniszter asszonynak az előadása pedig azért érintett mélyen mert én magam is olyan országból jöttem amelyik hát rendszerváltozáson ment keresztül és egy indiszkrét kérdéssel fordulok önhöz kérném szépen hogy őszintén válaszoljon nem volt e önöknek nehézségük a rendszerváltozás után akkor amikor azt mondták hogy márpedig mi szeretnénk elmenni a tudomány a technológia és az innováció irányába és nem pedig abból szeretnénk megélni hogy hogy a természeti erőforrásainkat hagyjuk hogy gy mondjam fosztogatni mert nyilván ott voltak azok az erők ugyanúgy mint a mi esetünkben is akik készen álltak arra hogy a természeti erőforrásainkat kifosszák a földjeinket megszerezzék piacnak tekintsenek bennünket meghódtható piacnak illetőleg hogy rossz minőségű összeszerelő munkát adjanak nekünk úgymond tehát rosszul fizetett állásokat tettek, vagy hoztak Magyarországra úgymond befektetők. Nagyon sajnálom, hogy mi akkor nem csaptunk az asztalra, és nem mondtuk azt, hogy már pedig mi nem ezt az utat szeretnénk választani, hanem tudomány, technológia, innováció útját, és azokat a dolgokat, amelyeket mi magyarok felfedezünk, azokat mi magunk szeretnénk előállítani, megtermelni, piacra vinni, és így erős gazdaságú országá szeretnénk válni. én azt szeretném megtudni hogy önöknél hogy zajlott ez a folyamat részt vettek e ebben a folyamatban nők ebben a döntésben hogy márpedig indulunk ebbe az irányba hiszen azt gondolom hogy ugyanúgy mint nálunk volt egy olyan tényező is hogy a politikai hatalom és a gazdasági hatalom összefonódik hatalmas korrupt összefonódások vannak e, mondjuk az úgymond nyugati befektetők és a helyi e, vezetők között és ezt át kell törni. itt azt kell mondani hogy újdonságra van szükség új megközeltésre a hazánk fejlődése felépülése és az igazságosság érdekében. ebbe szeretnék belelátni egy kicsit hogyha megosztaná velünk hogy hogy hogy is, hogy is lehet ezt, és hogy is jó ezt csinálni. És igazgatóasszonytól pedig azt kérdezem, hogy azoknak az országoknak, ahol ugye nem arról van szó mint amit ön mondott hogy, hogy az első feminista kormánya a világnak hanem egyszerűen olyan országok ahol esetleg elkezdenek végre igazsági, szempontokat is figyelembe venni a nőkkel kapcsolatban hogyan lehet elérni azt, hogy a tudomány, technológia és az innováció világába végre bekerüljenek a nők, az iskolákat tekintve, munkahelyeket tekintve is, és ott jó, örömteli, jó minőségű munkahelyekre leljenek. Köszönöm szépen. Thank you, Madame Morvay. Now have the... Köszönjük szépen, Morvay asszony. Slautner asszony következik, nem tudom, hogy jól mondtam-e a nevét. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt a két rendkívül inspiráló előadás. Nagyon-nagyon izgalmas volt mind a kettő, és mind a két előadás abba az irányba vezetett minket, hogy az Európai Unióban a kutatási területre egyre több nőt kell bevonni. Az Európai Unió emellett nagyon elkötelezett már több éve, és remélhetőleg egyre erősebb lesz ez az elköteleződés a jövőben, hiszen szükségünk van egyre több nőkre, nőre a döntési pozíciókban, is fontos, hogy a skandináv országokra nézzük, hogy, hogy megnézzük, hogy még ők is milyen komoly nehézségekkel küzdenek, akkor látjuk, hogy messze a cél, de fontos, hogy a kutatási területen egyre inkább megvizsgáljuk a gender aspektust, Pontosan akkor, hogyha ki akarjuk használni a kutatási eredményeket az innovációban, az új üzleti modellek, üzleti ötletek kifejlesztésére, itt összességében a társadalmat kell átalakítani ehhez, és azt hiszem, hogy itt még hiányoznak fontos intézkedések a gendert az innovációs rendszerbe hogyan építik be, ez a kérdésem. Az innovációs rendszerekben hogyan veszik figyelembe a nemek közötti egyenlőséget? Itt vannak-e már politikai intézkedések, elképzelések? Thank you, Madame Nesfreitner. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy szeretne még valaki részt venni ebben a vitában, hozzászólni. Igen, látok ott valakit, nem tudom mindenkinek a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak minket. Én egy kutatóintézettől érkeztem. Azon gondolkodom, amit imént mondott a kollégám, és arra gondolok, hogy az Európai Unió az elmúlt 20 évben nagyon sokat tett azért, hogy mindezek a javaslatok megvalósuljanak a tagállamokban. Ugyanakkor, ahogy az korábban is elhangzott, bármit is teszünk, azt intézményi szinten kell megtenni. Nem csak a nők feladata ez, mégiscsak ki kell osztani a szerepeket az egyes szervezeteknek. Hogyha ezeket a tevékenységeket szeretnénk tovább folytatni, hogyan lehet rávenni mindenkit, hogy elfogadja a nemek közti egyenlőségre vonatkozó terveket. Azt gondolom, hogy itt egy társadalmi kulturális kérdésről is szó van. És az ilyen problémákat a legnehezebb leküzdeni, és nagyon hosszú ideig is tart megváltoztatni ezeket a beidegződéseket. Tehát én azt szeretném tudni, hogy mit tehetünk azért, hogy a kutatóintézeteket rávegyük arra, hogy a gender mainstreaminget alkalmazzák, és hogy bevezessék ezeket. Hogyan, tudunk rá, hogyan tudjuk ezeket rákényszeríteni, hogy így tegyenek? Köszönjük szépen! Azt hiszem 24-es székben szeretne valaki hozzászólni. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a tolmácsoknak. Eszter Konőszenek hívnak, a Katalóniai Egyetemen tanítok, és a nemek közti egyenlőséget kutatom a tudományban. És számos kutatás eredményeképp azt láthattuk, például a Garcia és a Festa programok, amelyeket az Európai Unió indított, és amelyeket tegnap be is mutattak. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ahogy azt tegnap is kihangsúlyoztuk, a kutatásban nagyon nagy hiányosságok tapasztalhatóak. Egyre inkább a termelékenységre koncentrálunk, ez pedig azt jelenti, hogy a követelmények egyre keményebbek, és egyre kevesebb a forrás is. Mindez pedig a hosszú munkaidő kultúráját, a túlóra kultúrát erősíti. És hétvégén is dolgozik sok kutató. Én paradoxont látok itt, ellentmondanak egymásnak az egyenlőségi politikák, illetve azoknak a végrehajtása a kutatási területen. Hiszen ez a gazdaság őrült tempót diktál. Azt gondolom, ez egy olyan terület, ahol megfelelően kell koncentrálnunk a tevékenységüket, jól meg kell néznünk ezt a problémát, ugyanis ha nem tesszük, akkor azt gondolom, hogy a nemek közti egyenlőség nem megvalósítható a termelékenység ilyen szintű fókuszban léte mellett. És Például Spanyolországban a válság is nagyon komoly károkat okozott, nagyon kevés új munkahely nyílt meg a kutatási területen. És még egy dolgot szeretnék mondani, amit fontosnak tartok kiemelni. A társadalomtudományok nagyon nagy értéket teremtenek, és mégis egyre kevesebb finanszírozás jut nekik. Erre is hangsúlyt kell fektetni, hiszen ezek a tudományok társadalmi jellegű problémákat oldanak meg. Természetesen az innováció is nagyon jó dolog, de a többi tudománynak is nagyon fontos figyelmet szentelni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Teljesen egyetértek ezzel a hozzászólással, és Mandisa miniszterasszony is beszélt ezekről a hiányosságokról, nem csak arról, hogy milyen kevés munkahely áll rendelkezésre általában, hanem az utolsó hozzászólásban említett kérdéssel is, tehát hogy különösen a kutatásban nehéz a helyzet. És a legutóbbi jelentésben nagyon sokszor kimondtuk már azt, hogy olyan politikára van szükség, amely reagál az Európában az utóbbi években kibontakozott válságra. Ugyanis ez a válság bizonyos ágazatokban visszalépést eredményezett, és ez nagyon jól látszik. Ugyanakkor, amikor a legkiszolgáltatottabb ágazatokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a megszorító politikák megváltoztatták, módosították a struktúrákat, és olyan politikát alapítottak meg, amelyben a beruházás csak egyes ágazatokba államlik. Nagyon fontos, hogy a munkaügyi helyzetet minden ágazatban kezeljük, ugyanis ez jelenleg nagyon egyértelmű egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat generál. Most pedig megadnám a szót előadóinknak, hiszen intéztek hozzájuk néhány kérdést, és talán szeretnének válaszolni ezekre. Thank you very much. So a couple of, uh... Köszönöm szépen, néhány választ adnék a felmerült kérdéseket. Természetesen a család elsődleges fontosságú. Megnéztem számos fantasztikus, matematikai, zseni, üstökös nő életrajzát, és az utóbbi több évszázad során Európában az volt a közös nevező ezekben az életrajzokban, hogy nagyon támogató volt az apa szerepe. Ez, és olyan időszakról beszélünk, amikor a nők nem igazán fértek hozzá a felsőoktatáshoz. Vagyis nagyon fontos a család, a munkaerőpiacon a, a, a legfontosabb infrastruktúrális szolgáltatás a nők számára a gyermek gondozó intézmények megléte. És szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy Norvégia több évvel ezelőtt a magánszektor esetére fogadott el kvótát a vezetői testületben legalább 40%-nak kell lenni a nők arányának a jogszabály szerint Norvégiában. Nos, említették a kultúránkat. Ez egy olyan strukturális probléma, amivel foglalkoznunk kell a nők és a felsőoktatás kérdése rendkívül fontos a vezetőknek és az intézményeknek meg kell oldaniuk ezt a problémát. Fontos, hogy a család életet, a produktív, konstruktív munka világával össze lehessen egyeztetni. És most szeretnék rátérni arra a problémára, hogy a kutatói, a kiválósági központok női vezetőinek az aránya fájdalmasan alacsony. Hogyha a nők összességében a kutatást magas minőségen űzik, akkor a kérdés az, hogy miért ilyen alacsony az ő százalékuk ezekben a pozíciókban. Meg kell vizsgálnunk ennek a gyökereit. A, például a kutatás mellett milyen más tevékenységeknek lehet hozzáadott értéke az oktatásnak, a tanításnak, de nagyon fontos alapvetően a hozzáállás és az akarat, hogyha nincs akarat, hogyha hiányzik ez a fajta akarat, akkor semmit nem fogunk elérni. Finnországban, az, az én országokban az ország legfontosabb kutatási tényezőjének, a kutatási tanácsnak az, a, az alapítója nagyon komoly változásokat ö, hozott, ugyanis a szabályok szerint minden egyes kutatási projektnek Finnországban tartalmaznia kell a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kitételeket, és több éven keresztül monitorozzák is, ellenőrzik is ennek a megvalósítását. Vagyis ez már a rendszer szerves részét képezi, jogszabályokon keresztül, és azt hiszem, hogy hozzá tudunk járulni mindannyian ahhoz, hogy megváltozzon az alapvető hozzáállása ez a kérdéshez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést kaptam én konkrétan, ez az innovációra vonatkozó kérdés volt, illetve az ide vonatkozó fejlődési képességre és az innovatív gazdaságra, ahol hozzáadott értéket termelünk, ahhoz képest, ami a természeti erőforrásokban rejlik amelyel a mi országunk rendelkezik. Ez egy nagyon komoly kihívás volt a számunkra Afrikában. elég komolyan a természeti erőforrásokra vagyunk hajlamosak hagyatkozni. Például a hogyha a platinum ára csökken, ez nagyon, ez nagyon komolyan érint minket, az olaj árak csökkenése Nyugat vagy Közép-Afrika számos országában nagyon komolyan érezhető, vagyis mind dolgozunk, azt a képességet próbáljuk kifejleszteni, hogy legyen egy innovatív hozzáadott érték, amely mind a két társadalmi mind a két célnak megfelel, az új termékeket is kifejleszti, illetve a társadalmi egyensúlyt is. Például a mi országunkban rengeteg platinum van, nagyon fontos erőforrás ez, a fenntartható energiaforrások kifejlesztésében, különösen a hidrogén alapú üzemanyag képezi, képezinak az alapját képezés, ezért ezt a technológiát fejlesztettük ki a, a hidrogén alapú üzem anyagok előállításánál a platinum egy katalizátor szerepet játszik, és ezt a kutatást folytattuk, megvizsgáltuk kutatási projekteken keresztül, hogy hol van a hozzáadott érték, hogyan tudjuk uh, új, hogyan tudunk új életet lehelni az iparba. Dél-Afrikában, de folyamatosan tudjuk azt is, hogy nem vagyunk része a globális közösségnek. Nagyon fontos, nagyon fontos hogy bekerüljünk a vérkeringésbe, fontos, hogy többet exportáljunk, de még importra is szorulunk, és a világ nyitott, nem zártak a határok. És fontos volt az, hogy tévedés volt az, amikor azt gondoltuk, hogy önjáró lehet a gazdaságunk. Fontos a partneri együttműködések kialakítása az afrikai kontinensen is ilyen formában kell ösztönözni a gazdasági tevékenységünket is a kutatáson keresztül, de természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a világ többi részével együtt kell működnünk. Ez egy nagyon komoly feladat, de ebben a harcban volt egy mondat, amit újra és újra elismételtünk. Amikor előreléptünk, gyakran arra is szükség voltunk, hogy hátra is lépjünk egyúttal. Vagyis la lutte continue, vagyis előrelépünk, a harc folytatódik folyamatosan visszalépésekkel is. A fontos az, hogy a szakpolitikai intézkedésekben érdemi előrelépést törjünk el, és a parlamentnek itt még nagyon sok tennivalója van. A az a nép választja a parlament tagjait, hogy őket képviselje, ez a tagság, és az ő feladatuk az, hogy rálátással rendelkezzenek. A szakpolitikák kialakításánál nekünk a parlament tagjainak azt kell biztosítani, hogy ezek a szakpolitikák érdemi gyakorlati kihatással is vannak a nép számára. Azt hiszem, hogy sokunknak a parlamentben az a problémája, hogy kiváló elméleti szakpolitikákat gondolunk ki, de összességében gyenge pontunk az, hogy átlássuk az egészet, és a gyakorlati megoldásokban nem annyira gondolkozunk. Nagyon fontos tehát, hogy a társadalomra érezhető, jótékony hatású intézkedésekkel éljünk, és a nők helyzetét érdemben megváltoztassuk. Nagyon sok női parlamenti képviselővel van a világon, és mi a nők a világon hozzá kell járuljunk a parlamentekben ahhoz, hogy megváltozzon a helyzet. Köszönöm szépen, és ennek a panelnek a lezárásaképpen Pintó úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyára mindenki egyetért abban, hogy nagyon sok információt kaptunk, a szakpolitikák és a politikai döntéshozók szerepét vitattuk meg, és ami nagyon meglepett az, amit a miniszter mondott itt a bal oldalamon, hogy radikális lépésekre van szükség, hogy változást érjünk el. Ez rendkívül fontos. Aztán az intézményi tervek kérdését is felvetette valaki, hogy hogy tudunk hatásokat elérni, változtatást elérni ilyenekkel. A kanadai kutatói helyek példáját tudom ismét említeni, mert ez nálunk is bevált, és a miniszterasszony országában is. De ehhez kell vállalni, hogy legyenek következmények akkor, hogyha a tervekhez, terveket nem tartják be. A miniszter is beszélt arról, hogy a szakpolitikákat végrehajtási tervekbe kell lefordítani. Ez nagyon fontos. A következmények is nagyon fontosak. A radikális közbelépés azonban egy politikai közbelépéssel indítva az egyik leghasznosabb lépés. A jelenlegi kabinetben a Kanadában 31 helyből 15-öt nő tölt be. Van külön miniszterünk, aki a nők helyzetével foglalkozik. És körülbelül három héttel ezelőtt a tudós miniszt, tudományos miniszterünk Kriszti Duncan bejelentette, hogy lesz egy olyan szakpolitika, amihez nagyon komolyan ragaszkodni fog, amivel elő fogják kérni azt, hogy a kutatási székhelyek betöltésére egy kiegyensúlyozott tervet kell a nemek tekintetében alkalmazni. Köszönöm tehát én is azokat a kérdéseket, amiket a képviselők és a vendégek felvetettek, különösen az utolsót a munkahelyek, munka és az magánélet összeegyeztetésére vonatkozóak. Nagyon komoly ez a kérdés, és figyelembe kell vennünk. Alternatív karrierterveket kell bizonyos esetekben végig gondolni. Ami pedig a tervek végrehajtását illeti, segítséget kell nyújtanunk a kollégáinknak a kócsok segítségével, a legjobb gyakorlatok megtanításával. Így érhetjük el azt, hogy egy sor karrierterve legyen valakinek. És nem muszáj a termelékenységgel lenni megőrülve, hanem más szempontokat is figyelembe tudunk venni. Hölgyeim és uraim, nagy öröm volt. Köszönöm szépen elnök asszony a lehetőséget, és köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek a panelbeszélgetésben, és hozzájárultak. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt az első panelben, és most csak egy percnyi szünetet tartunk, hogy az előadók át tudjanak ülni.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 panelt, hogyha mindenki helyet foglal. Igen, szűkös az időnk, és nagyszabású előadóink vannak, akik most beszélni fognak hozzánk. A nemek közti egyenlőtlenségről fogunk beszélni az egészségügyben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elnökölhetem ezt a panelt Beverly Damonszival közösen, aki társelnök, és vannak nagyszerű előadóink, akiket majd később bemutatok. Megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a panát. A magánbeszélgetéseket kérem, hogy a termen kívül folytassák. Uraim, kérem! Hölgyeim és uraim, hogyha valaki magánbeszélgetést szeretne folytatni, kérem hagyja el a termet, mert elkezdjük a panát. Nagyon szépen köszönöm. A nemek közti egyenlőtlenségre általában akkor szoktunk utalni, amikor a fizetések közötti egyenlőtlenség vagy a fizikai vagy lelki bántalmazás kerül szóba. De ritkán gondolunk arra, hogy még az egészségügyben is megvalósul ez az egyenlőtlenség, ezért írt az Európai Parlament erről egy jelentést. Az egészség más, mint a betegségek hiánya. A WHO szerint a teljes mentális és fizikai jólétről szól, és szeretnék különös hangsúlyt fektetni a mentális egészségre. A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség az egészségügyben szó szerint az szó szerint élethalál kérdése. A biológiai különbségek miatt a férfiak és nők különböző problémákkal küzdenek, például a férfiak nem tudnak endometriózisban szenvedni, de ez a fizikai különbség önmagában semmit sem magyaráz meg. Arra kell koncentrálnunk, hogy eleget foglalkozunk-e az endometriózissal, vagy vannak-e megelőzési és kezelési programok. Ha ezeket a kérdéseket kiterjesztjük bármilyen más betegségre, a válasz az, hogy csak a nemek közötti különbség magyarázza azt, hogy több kezelési módszer létezik az impotenciára, mint például a csak nőket sújtó endometriózisra. És a meglévő egészségügyi lehetőségek is eltérőek. Ez különösen súlyos a fejlődő országokban, ahol nincsenek vagy nem kielégítőek az egészségügyi szolgáltatások, és a legkiszolgáltatottabb népesség a nők köre, különösen a kislányoké. első kézből tapasztalhattam meg a szexuális és reproduktív egészség ügyi ellátás hiányát, amelyet a nők kénytelenek elszenvedni. Európában is több probléma sújtja a nőket, mint a férfiakat. A kutatásoknak figyelembe kell venniük a nők és férfiak közötti különbségeket, hiszen az egy tény, hogy léteznek különbségek. A nők több mint a felé teszik ki a népességnek, de az orvosi kutatás nagyon gyakran csak arra koncentrál, hogy a nők és a férfiak fiziológiai szempontból egyformák, kivéve a nemi szerveiket. A nemek közti egyenlőtlenség az összes területen megjelenik. Amikor a nő, hány, hány nő vezet vajon gyógyszercéget, vagy van benne egyáltalán a felügyelőbizottságban? Ez az egyenlőtlenség a kutatási irányokat is befolyásolja, ez már több, mint hipotézis. A nemek közti egyenlőtlenség ugyanakkor leginkább a mentális egészség területén jelenik meg. Az olyan általánosan elterjedt betegségek, mint a depresszió vagy a szorongás, sokkal gyakoribbak a nőknél, a depresszió például háromszor gyakoribb. De ez az aszimetria a hormonális tényezőknek is betudható, de ez nem kizárólagos ok. A nők és a férfiak társadalmi-gazdasági helyzete és más tényezők is szerepet játszanak. Egy férfi általában sokkal szilárdabb mentális egészséggel rendelkezik. Ez egyértelmű kéne, hogy legyen, de sokszor nem az. Fontos, hogy az emberi egészséget minden létező eszközön meg tudjuk védeni. Együttműködve a tagállamokkal javítani kell a közegészségügy helyzetét, megelőzni a betegségeket, és a fizikai vagy mentális egészséget veszélyeztető tényezőket ki kell küszöbölni. Fontos, hogy amikor az egészségügyi politikákat meghatározzuk, az egyben egy felelősség is. Jogi és szociális szempontból is valamennyi politikai vezető felelős ezért. Ez európai és nemzeti szinten is igaz. Sajnálatos módon a jelenlegi helyzet az, hogy nem kezeljük megfelelően ezt a problémát. A mi kezünkben van a megoldás, és ezért nagyon jó, hogy ma itt vagyunk és beszélünk erről. És egy nagyszerű szakértői panelt sikerült összehoznunk a mai rendezvényre, de először szeretnék még néhány szót mondani Damonsa asszonyról, aki a tiszteletbeli társadalmnöke ennek a panelnek, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ő ma itt van. Ő a Dél-Afrikai Nemzeti Kutatási Alapítványtól érkezett, és ez Afrikában egy nagyon jelentős kutatási intézmény. Már régóta vezető szerepet tölt be Damonsze asszony. Ezen kívül a Dél-Afrikai Tudományos Akadémia és a Pretoriai Egyetemen is fontos szerepet tölt be. Üdvözlöm őt itt, és most meg is adom a szót Beverlinek, hogy társelnökként intézhesse önökhöz szavait, utána pedig bemutatom a többi előadót. Beverly, jönni a szó. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak minket erre az ülésre, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy segítettek megszervezni ezt a nagyon fontos eszmecserét a nemek közötti egy, egyenlőség tárgyában, ahogy ma délelőtt már elhangzott, a dél-afrikai társadalomban volt egy békés átmenet az alkotmányos demokrácia irányába, és ezáltal sikerült néhány nemek közötti egyenlősége kapcsolatos problémát is kezelnünk, azonban még mindig óriási probléma az egészségügyben a fertőző betegségek kezelése, különösen a nők körében. Ez fontos, hogy népegészségügyi szempontból kezelésre kerüljön. Tudom, hogy a mai felszólások során erre a témára még visszatérünk, de nagyon fontos kérdés az, hogy megvizsgáljuk a közvetlen és a közvetett összefüggéseket, az egészségi állapot és a vagyoni helyzet között. Ez egy rendkívül bonyolult kérdés, hogyha a lakosság nagy részére jellemző a mély szegénység, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy alapvetően nem férnek hozzá az egészséges életmódhoz szükséges nélkülözhetetlen tényezőkhöz, az, a tiszta ivóvízhez, a megfelelő lakhatáshoz, a jó egészségügyi ellátáshoz, a jó iskolákhoz, és természetesen ez már elvágja az utat a munkaerőpiaci hozzáféréshez is. Vagyis az egészségügyi problémák nagyon-nagyon szorosan összefüggnek a szociális problémákkal, a társadalmi szociális szövettel, de természetesen a kutatás és innovációs kapacitásokkal is egy, egy nemzet esetében. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb betegség tényező, amelyel a mi országunkban szembe kell néznünk közvetlenül, az a HIV vírus és az AIDS betegség járvány kialakulása. Dél Afrika lakossága, a világ lakosságának 0,7%-át teszi ki, de a hívfertőzöttek száma 70%-os, és ö, elsősorban fiatal nőket, 15-25 éves korú nőket sújtja ez. Őket érinti leginkább ez a kór, és a halálozási arány is itt a legmagasabb, vagyis nagyon fontos, hogy ezeket a tendenciákat felismerjük, és folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy ez a nagyon sérülékeny csoport, a fiatal lányok és a nők csoportja ö, éppen ö, átalakuló ö, korszakban vannak, de ez az átalakulás nagyon lassú és nagyon sérülékeny ez a csoport folyamatosan. Vagyis ami a gender kérdéseket illet, illetve az egészségügyet, ez szorosan összefüggő terület, és ezt figyelembe kell vennünk, és azt látjuk, hogy a HIV AIDS vírus 44%-át képezi a, a halálozási okoknak, elsősorban, mint említettem, a fiatal nők körében. És a, a kevesebb, mint két százalékra sikerült csökkentenünk a közelmúltban az anyákról a gyermekekre történő hívfertőzés átvitel arányát. Ez komoly siker, de ez a probléma továbbra is fennáll, ezt továbbra is ez ellen harcolnunk kell, hiszen ezeknek a fiatal nőknek az egészségi állapota forog kockán, és ez nem csak az ő személyes szempontjukból fontos, hanem nemzetegészségügyi szempontból is. Nagyon szépen köszönjük, Demonsza asszony. Most pedig megadom a szót a meghívott szakértőnknek. Itt van velünk Robin Norton asszony, a George Institute Globális Egészségügyi Intézet társigazgatója. Ez egy non-profit orvosi kutatási intézet, amelynek a célja az egészségügyi ellátás biztonságosabbá és hatékonyabbá tétele. A legkiszolgáltatottabbakkal foglalkoznak. 2011 14-ig a George Institute a legjobb tíz kutatóintézetbe került a legjobb munkáért. Tehát Robin Norton asszony van itt velünk, és szeretném bemutatni Nicole Votruba asszonyt, aki a Fundamental SDG koordinátora. A londoni King's College kutatója, a Fundamental SDG koordinátora, és az Egyesült Államokban dolgozik tanácsadóként a mentális egészség javítása érdekében a fenntartható fejlődési célok keretén belül. Most pedig, hogy a lehető legjobban használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt, Norton asszonynak adok szót. 15 perce van a beszámolójára. Parancsoljon! That's it? Right, let me start again. Akkor hadd kezdjem még egyszer mikrofonnal is. Jó reggelt kívánok, és először is szeretnék a csúcsálkozó szervezőinek megköszönni, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Két fő üzenetet szeretnék eljutatni a mai közönséghez. Az első a halál és a fogyatékosság fő okai globálisan a nők számára azok nem fertőző betegségek ma. A másik, hogyha a nem fertőző betegségek problémáját akarjuk kezelni, akkor nemek szerinti elemzésre van szükség az egészségügyi adatokban, mert így tudjuk megtalálni a leg költséghatékonyabb módon a nem fertőző betegségek gyógyításának módjait. A prezentációmban szeretném az itt is említett jelentés következtetését az Egyesült Királyság parlamentje ez év elején adta ki ezt a jelentést, és nagyon örülök annak, hogy az egyik szerző holnap fel fog szólalni ezzel kapcsolatban. Először is a nők halálozási okainak a legfőbb csoportjára szeretnék összpontosítani. És arról beszélnék, hogy mik az a fő halálokok a nők esetében, de nem veszem most figyelembe a férfiak főhalálokait. Részben azért nem, mert az elmúlt húsz évben drámai változások történtek. A hat konkrét egészségügyi vagy betegség környezetében és jellegzetességeiben történtek nagyon komoly változások, és ez vezetett ide. Először is sikerült az anyasági halandóság óriási csökkentését elérni. Például a milleniumi fejlesztési célok, aztán globális nők és gyermekek egészségére központosító kezdeményezések, ezek nagy mértékben csökkentették a, az anyák és az újszülöttek halálozását, és a reproduktív egészség előmozdításában is sokat sikerült 1990 óta előrelépni. És bár a milleniumi fejlesztési célokat nem sikerült elérni, drámai változások következtek be a nők egészségében. Ennek következményeképpen azt látjuk, hogy a fő halálokok a nők esetében globálisan, főleg a nem fertőző betegségek körébe tartoznak. Tízből hét fő halálok már nem fertőző betegség a nők esetében és ezek közül az első kettő a szívbetegség és a stroke. Szív- és érrendszeri betegségek a legfőbb négy ok, és lég, légzés, légzőrendszeri megbetegedések pedig tízből három ért felelősek a halálokok közül. A merrákra és a tüdőrákra, amelyek globálisan a nők számára nagyon komoly halálokok, olyan területek, amelyekre egyre inkább odafigyelünk, és egyre több kezdeményezés születik. Egyre több nő éri el az időskort, ezért az Alzheimer-kor az ötödik fő halálok a nők esetében. Különösen az Egyesült Királyságra összpontosítva bár persze itt most óvatosnak kell lennem ezzel kapcsolatban, de még mindig az egyik európai országról van szó, és egy magas jövedelmű országról, de ennek dacára Európához hasonlóan a nem fertőző betegségek a főhalálokok közül 10-ből 9-et tesznek ki. A rák 4 a 10-ből, és ismét itt van a tüdőrák, ami az egyik fő ok. A légrendszeri megbetegedések még az Egyesült Királyságban is a 10-ből 3 esetben felelősek a halálért, az Alzheimer-kor pedig a harmadik fő halálok a nők körében az Egyesült Királyságban. Most hadd lépjünk tovább a következő diára. Mit is jelent ez globálisan? Amiről ez eddig beszéltem, a nem fertőző betegségek, mint fő halálokok. Az alacsonyabb jövedelmi országokban a nem fertőző betegségek a fő halálokok feléért felelősek. Különösen mm, fontosak a szívbetegség és a stroke. De az alacsony és középes jövedelmi országokban kétszeres mm, feladatunk van, mert még mindig vannak olyan fertőző betegségek, 10-ből 5, amely nagyon komoly halálok a következő diában azt szeretném megvizsgálni, hogy Indiában mi történik, mert érvelhetünk amellett, hogy most már közepes jövedelmű országnak tekinthető, bár óriásiak a különbségek az országon belül. Tehát egy Indiához hasonló országban a nem fertőző betegségek most már a tíz fő halálokból hetet tesznek ki, ismét a stroke és a szívbetegség az első kettő. a szív- és érrendszeri betegségek négy, a légzőrendszeri betegség szintén négy fő halálokot tesznek ki a tízből. A nem fertőző betegségek tehát sokkal több figyelmet érdemelnek, abban, amikor végig gondoljuk, hogy mit akarunk tenni annak érdekében, hogy a nők egészségét javítsuk. Azt várnánk, hogy a, az egészségügy, a az ügynökségek és a kormányok is, és sőt a nők is tisztában vannak azzal, hogy a nem fertőző betegségek milyen fontosak az egészségük szempontjából, és hogy ezekre kéne odafigyelni. De hogyha a következő diára tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy a fenntartható fejlődési célok bár összpontosítanak a nem fertőző betegségek fontosságára, és 2030-ig 25%-kal akarjuk csökkenteni ezeknek a mennyiségét globális szinten, azt is remélnénk, hogy a globális stratégia a nők és gyermekek, valamint az idősek egészségével kapcsolatban szintén, ez a tavalyi stratégia szintén a nem fertőző betegségekre összpontosít. Nem várom el, hogy most elolvassák itt ezt a baloldali eh, dokumentumot, de felsorolom néhány fókuszpontját ennek a globális stratégiának. Az egyik fő pont valóban összpontosítanám fertőző betegségek mennyiségének a csökkentésére, illetve a nők mentális egészségének a javítására. De rengeteg másik fókuszterület van, ami továbbra is a szexuális és reproduktív egészségre köz, összpontosít. Ez persze nagyon fontos, de találjuk meg a megfelelő egyensúlyt, és a fő halálokokra kéne szerintem nagyobb hangsúlyt helyezni. A következő dián az Egyesült Királyságbeli helyzetet látjuk. Itt a, a nők nem is tudják, hogy a nem fertőző betegségek mennyire fontosak az egészségük szempontjából. Egy brit alapítvány nemrég vizsgálatot végzett, amiből amiben megkérdezték, hogy szív- és érrendszeri betegségek több nőt, mint férfit ölnek -e meg de a nőknek több mint 70%-a nem értette meg az, hogy micsoda jelentősége van a szív- és érrendszeri betegségnek a nők halandóságára. Nem is értik az emberek. Első lépésben meg kéne velük értetni, hogy ez milyen jelentős halálok. A következő diából az derül ki, hogy azt is tudjuk, hogy nem csak a jómódúakat érinti az Egyesült Királyságban és a jó létben élő országokban a nem fertőző betegség túlnyomó többségére, hanem megdöbbentő adataink vannak arról, hogy a társadalom legszegényebb rétegeit is sújtják ezek a betegségek. Tehát nem csak a gazdagok és a gazdag országok problémája ez, hanem a szegények és az alacsony és középes jövedelmi országokban is. Ezen túlmenően tudjuk azt is, hogy a legnagyobb kockázattal szembenéző emberek azok, akik a legkevesebbet tudnak arról, hogy mivel jár és a, egy szív- és érrendszeri betegség, és mik ennek a kockázati tényezői. Óriási feladat áll tehát előttünk, mert meg kell magyaráznunk az embereknek, hogy milyen fontos a nem fertőző betegségek hatása az életükre, és megelőzési és kezelési stratégiákat kell kialakítanunk. Hogyha változást akarunk elérni ezen a területen, akkor nemek szerinti lebontásban kell elemeznünk az egészségügyi adatokat. Vannak olyan feltételezések, amelyek szerint a férfiakra alapozott kutatások azok a nőkre és a férfiakra egyaránt érvényesek lesznek, de ez nem tudományos megközelítés, és nagyon káros hatással lehet a nők egészségére. Következő diát kérem. A nemek szerinti lebontása az egészségügyi adatoknak. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nemek szerint lebontva elemezzük az adatokat, mert ez lehetővé teszi, hogy a biológiai különbségeket azonosítsuk a nők és a férfiak között. A nemek szerint lebontott adatok elemzése könnyebbé teszi azt, hogy mm, felfedezzük, hogy milyen eltérések vannak a nők és férfiak között, amelyek összekapcsolódnak szociokulturális és gazdasági tényezőkkel is. Azt már tudjuk, hogy nagyon sok munkánk ezen a területen, amikor nemek szerinti lebontásban vizsgáltuk a, az egészségügyi kérdéseket, ez a szív- és érrendszeri betegségek területén történt. A nők valószínűben kapnak sztrókot időskorban, mint a férfiak. Ezt is kimutatta a kutatás, valamint azt is, hogy a diagnosztika és a betegség kezelése területén is vannak különbségek a nők és a férfiak között. Nők kevésbé valószínűleg kapnak gyógyszeres kezelést a kockázati tényezők karbantartására például. Vannak a kockázati tényezőkben is különbségek. A nőket, nőkre jobban hat a dohányzás és a diabétesz a szív- és érrendszeri betegségek alakulása szempontjából, mint a férfiakat. És tisztában vagyunk azzal, persze talán ezeket az apró részleteket nem látják, de tisztában vagyunk azzal, hogyha összehasonlítjuk a stroke és a beteg és a szívbetegség kockázati tényezőit, akkor mások ezek, mint a férfiak esetében. Például a kettes típusú diabétesztől szenvedő nők 44%-ban nagyobb esélye kapnak szívbetegséget, mint egy férfi, aki ugyanebben a betegségben szenved. A legtöbb kutatás, ami a nők és férfiak közötti különbséget és a kockázatokat vizsgálja a szívbetegségek esetében, már megmutatja azt, hogy ugyanennyire fontos lenne a hasonló megközelítés alkalmazása a légzőrendszeri betegségben vagy a demenciában is. Egyre jobban látjuk azt, hogy amikor a nőket és férfiakat vizsgáljuk, akiknek cukorbetegsége van, a nőknek sokkal nagyobb eséllyel alakul ki majd demenciája, mint a férfiaknak. A legtöbb kutatásunk jelen pillanatban arra összpontosít, hogy a nemek közötti különbségek hogyan hatnak a kockázati tényezőkre. De a betegség megelőzése és kezelése szempontjából is meg kell vizsgálnunk, hogy mik a különbségek. Óriási adatmennyiségeket kell átvizsgálnunk, megnézni azt, hogy ugyanannyira hozzáférnek-e a kezeléshez a nők, mint a férfiak, vagy nem, és hogy milyen, miben más az út, amit végigjárnak a beteg nők és férfiak. Azzal szeretném zárni a prezentációmat, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat egyre inkább vizsgálni kell a magas jövedelmi országokban is Egyesült Királyság Európa, de az alacsony jövedelmi országban is. Tehát európai kollégáinkkal már vizsgáljuk a nagy egészségügyi adatbázisokat, megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy a nők másképpen férnek-e hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, mint a férfiak. És végül, de nem utolsó sorban, Ebben a nagyon rövid időben remélem sikerült megvilágítanom önöknek azt, hogy a fogyatékosság és halál fő okai a nők esetében az alacsony és közepes jövedelmű országában, gogban is a nem fertőző betegségek. A nőknek ezt meg kell érteniük, és összefoglalóan elmondanám azt is, hogy az adatok nő, nemek szerinti lebontásának a vizsgálatára van szükség, és arra, hogy jobban odafigyeljünk a nem fertőző betegségek megelőzésére. Köszönöm. Köszönjük szépen, Norton asszony, kiváló volt ez a prezentáció. Nem csak, hogy belefért ebbe nagyon szűkös időkeretbe, hanem azt is mondanám, hogy nagyon sok érdekes újdonsággal szolgált. És emlékeztetett minket arra, ismét arra, amit, hogy mi mindent nem tudunk, és nem csak az adatokat nem tudjuk, hanem azt sem tudunk, hogy mit nem tudunk. Tehát eh, ezért nagyon fontos, hogy amiről itt eh, beszélünk ezen a csúcs találkozón, azt eh, átadjuk másoknak is, hiszen felelősségünk van azért, amit itt most hallottunk. A téves adatok nem csak nem használhatóak a céljainkra, hanem még diszkriminatívak is. Ha a jogok, a népesség felének az egészségügyetáshoz való hozzáférése eh, nem lenne elég ok, akkor egy másik okunk is van, az, hogy téves információk terjednek. És amikor, ha téves adatokkal dolgozunk, akkor az eredmények sem lesznek ennél jobbak. És itt nem csak az egészségről, hanem számos nő életéről is szó van. Azt gondolom, hogy Norton asszony üzenete nagyon is fontos. Nem csak a benne szereplő információk miatt, hanem azért is, mert kimondta, hogy az intézményeknek is cselekedniük kell, de az is elengedhetetlen, hogy maguk a nők tisztában legyenek azzal, hogy milyen betegségekre van nagyobb esélyük. Most pedig szeretném megadni a szót Votruba asszonynak, akinek szintén 15 perce van. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot kívánok mindenkinek, és először is szeretnék köszönetet mondani a Gender Summit szervezőinek azért, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy beszélhetek önökkel. A gender témák mindig nagyon közel álltak hozzám. Nagyon örülök és megtisztelve érzem magam, hogy a mentális egészségről beszélhetek ezen a mai találkozón. És szeretnék köszönetet mondani Gabrielának, aki a diákat továbbítja majd nekem. Nagyon dinamikus prezentációkat szoktam tartani, nagyon sokszor fogom azt mondani, hogy kérem a következőt, úgyhogy köszönöm ezt Gabrielának. Elgondolkodtam azon, hogy miért releváns téma egy ilyen ülésen a mentális egészség. Amikor előkészítettem a prezentációmat, elgondolkodtam ezen, szombat reggel pedig felébredtem, és ez volt a Twitteremen az első hír, ami felbukkant. Sokkal kevésbé valószínű az, hogy a férfiak mentális egészség területén segítségét forduljanak, mint a nők esetében. A nemek közti különbségek tehát eh, nagyon eh, lényegesek a mentális egészség területén. Nagyon sokan, több millióan szenvednek eh, mentális problémáktól. Következő dia. Egy gyors áttekintést adnék arról, hogy miről fogok beszélni. El fogom mondani, hogy miért fontos a mentális egészség, és hogy miért fontos a gender ennek a vonatkozásában. Szeretnék beszélni az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól és a mentális egészségről, és szeretném bemutatni a Fundamental SDG kezdeményezést. Végül pedig szeretném eh, az önök figyelmét ráirányítani arra, hogy a mentális egészségben is szükség van fenntartató fejlődési eh, eh, mutatószámokra. Tehát miért fontos a mentális egészség? Öt okot fogok felsorolni. Ez egy sürgős téma, egyre többen, négy emberből egy valaki szenved mentális problémában. Ennek következményeként világszerte 600 millió ember él fogyatékkal, és azt várjuk, hogy a depresszió 2020-ra már a második betegségi ok lesz. Második, hogy a mentális betegségek ölnek, a mentális betegségben szenvedő férfiak 20 évvel, a nők pedig 15 évvel korábban halnak meg, mint a mentálisan egészséges emberek. Ezek az adatok a magas jövedelmi országokból származnak, és valószínűleg sokkal magasabb lenne ez a szám a közepes és alacsony jövedelmi országok esetében. Az öngyilkosság a 15-29 évesek körében a második eh, legjelentősebb halálok. Egy eh, kiemelkedően magas eh, kezelési szakadék van, a legtöbb mentális betegségben szenvedő ember alacsony és közepes jövedelmi országokban él, és itt 76-85% egyáltalán nem jut kezeléshez. Súlyos emberi jogi jogsértések történnek ezen a területen, megbélyegzik őket, diszkriminálnak ellenük, kizárják őket, és társadalmilag elszigetelté válnak. Nagyon sokszor bántalmazás és kegyetlenség áldozataival is válnak, például kikötik őket, ahogy ez a képen is látható, ez Indiában történt. A mentális egészség az összes fenntartató fejlődési célkitűzést áthatja, és több célhoz is kapcsolódik, például a szegénység, éhezés, oktatás, és a nemek közti egyenlőség is ilyen. Tehát miért fontos a gender kérdés a mentális egészség vonatkozásában? Azért, mert a nem és a gender a mentális egészség alapvető meghatározói strukturálisan is meghatározza a gender, a mentális egészséget és betegségeket. A különbségek és egyenlőtlenségek összeköthetőek a mentális egészséggel, és vannak olyan eh, gender eh, specifikus eh, kockázatok, amelyek különös kezelést igényelnek. Egy globális egészségkutatásból származnak ezek az adatok. Jobb oldalon a világos kékkel láthatóak a nők, és látható, hogy a legtöbb korcsoportban a mentális zavarok és a kábítószer használt magasabb a nők esetében. A depresszió kétszerűen gyakori nőknél, mint férfiaknál, és az is valószínűbb, hogy a nőket depresszióval diagnosztizálják, mint a férfiakat, tehát van diagnosztikai előítélet is. Amikor a terhességről és a gyermekszülésről beszélünk, természetesen ez a nők területe, és ehhez kapcsolódó betegségek is vannak, például a szorongás, az evészavarok, illetve a depresszió. A nők, a férfiak esetében a gender-specifikus társbetegségek általában a tudatmódosító anyagok használatához kapcsolódnak. A 15, az anyaság következőn bekövetkezett halálesetek kb. 15%-a öngyilkosság. És szeretném még felvetni a PTSD-t, a poszttraumatikus stressz zavart. A nők egy ötöde erőszak áldozatává válik, vagy erőszakot kísérelnek meg rajta élete során. Ez a szám engem nagyon megdöbbentett. A nők 16-50%-a erőszak áldozatává válik élete során. Ha körülnézünk, szinte minden második nőt bántalmaznak élete során. A nők és a gyermekek 80 at teszik ki azoknak a, az embereknek, akik 50 millióan vannak, és akiket a háborús konfliktusok, tragédiák a legjobban sújtanak. És mindezek a személyek posztraumatikus stressz zavarban szenvednek. Következő dia. Van itt még egy kérdés a kutatási előítélet és a bizonyítékok hiánya. Lewis Howard a londoni King's College-ban nemrég adott közre egy tanulmányt a Lancetben, és ez azt mondja ki, hogy a gender semleges mentális egészségügyi kutatás a nemi és a gender kérdések irányába előítéletekkel viseltetik. Az általános egészségügyi kérdésekben ez már megjelent, tehát a kezelés kevésbé lesz hatékony és valid ennek hatására, és ez még inkább így van a mentális zavarok esetében. Tehát most talán mindenki azt gondolja, hogy a mentális egészségnek szakpolitikai prioritásnak kellene lennie, de ha megnézzük a fejlesztési politikákat a legutóbbi időkből, például a milleniumi fejlesztési célokat, ezeket 2000-ben fogalmazták meg, és a mentális egészség itt nem szerepelt, és nem volt olyan sikeres ez a terület, mint a nők esetében. Ami pedig az új célokat illeti, a fenntartható fejlődési célokat, 2014 felé egyértelművé vált, hogy a háttérben zajló népszerűsítési munka ellenére a mentális egészség valószínűleg nem lesz a célok listáján, és ismét ki fog maradni a célok közül. Egy aktivista és a mentális egészség szószólója és a King's College kutatója Graham Thornycroft kimondta, hogy ez elfogadhatatlan, ez nem lehet, és Vikram Porter professzorral együtt írtak egy cikket a BMJ-ben, a brit orvosi labban, és ebben azt arra szólították fel az ENSZ-t, hogy foglalja be a mentális egészséget is a célok közé. Graham Thornecroft megalapította a Fundamental SDG-t, ami az ENSZ fejlesztési célja érdekében munkálkodik. 25 mentális egészségügyi szakértő alkotja a irányító bizottságot, és több mint 70 szervezettel közösen dolgozunk azon, hogy az ENSZ a fejlesztési célok közé beemelje a mentális egészséget is. A következő diát kérem. Most egy videót tekinthetnek meg, amelyet Robin Hammond fotográfus készített. So <clears throat> in the years um, in, in 2014 uh, up to 2015. Tehát 2014-től 2015-ig az ENSZ-nél próbáltuk népszerűsíteni ezt a témát, és látható, hogy melyik országok támogatását szereztük meg. És az ENSZ fenntartható fejlesztési célokért felelős szakértőjének és Ban ki a támogatását is megszereztük. Kofi Annan korábbi ENSZ főtitkár pedig Londonban elmondta 2014 végén, hogy amíg, amíg a világ egy fejlesztési kereten gondolkodik a milleniumi fejlesztési célok alapján, a mentális egészséget és különösen a depressziót a 2015 utáni napirendre kell tűzni. A, még egy diával szeretnék visszamenni. Tehát 2015. szeptembere elérkezett, és nem voltunk benne biztosak, hogy mi fog történni. Úgy tűnt, hogy a mentális egészséget ismét figyelmen kívül hagyják majd, de meglepetésünkre be is vették ezt a célok közé, és a fenntartható fejlődési célok preambulumában fejlesztési prioritásként nevezték meg a mentális egészséget. És a harmadik az egészségre vonatkozó célban. A mentális egészség megelőzési, kezelési és népszerűsítési tevékenysége is bekerült. A következő lépés a haladás mérésére szolgáló mutatószámok meghatározása volt, ugyanis csak az fog megvalósulni, amit mérni is tudunk. A Fundamental SDG, illetve a WHO és a fenntartható megoldások hálózat két mutatószámot javasolt, az egyik az öngyilkosság, a másik pedig a súlyos mentális zavar volt. Ezek az ENSZ-től nem kívánnak további erőfeszítést, hiszen a globális mentális cselekvési tervben ezek már szerepelnek. A jelenlegi fenntartható fejlesztési célok mentális egészség mutatószámai, amelyek 2016 márciusában kerültek elfogadásra, 230 mutatószám található meg, és ez még csak az előzetes tervezet, de jelenleg ezek a mutatószámok szerepelnek. Itt a az öngyilkossági elhalálozások száma szerepel, de a súlyos mentális zavarok nem. A Fundamental SDG továbbra is próbálja elérni az ENSZ-nél azt, hogy egy olyan mutatószám is bekerüljön, ami a súlyos mentális zavarokra utal, tehát jó lenne, ha ezek is bekerülnének a célok közé. És szeretnék még egy videót mutatni önöknek, amelyet az iFred, az egyik irányító bizottsági tagunk készített. Nos, akkor rátérnék a legfontosabb üzeneteimre, amit szeretném, hogy mindenki magával vigyen, a mentális egészség és a gender kérdések. A gender tényező a mentális egészség területén alapvető fontosságú, a gender és a mentális egészség egymást átfedő területek, amelyeket szakpolitikai szinten is így kell értelmezni. Nem lehet fenntartható fejlesztés a mentális egészségre való tekintet nélkül, és a gender egyenlőséget sem le lehet megvalósítani a mentális egészség egyenlőség megvalósítása nélkül. Muchísimas gracias, señora. Nagyon szépen köszönjük, Votruba asszony. Azt gondolom, hogy nem tudjuk eléggé megköszönni eh, önnek azt az erőfeszítést és elkötelezettséget, eh, amelyet eh, önök és mindazok a szervezetek, aktivisták, betegek tettek, mindazok, akik azon dolgoztak, hogy láthatóbbá tegyék a mentális egészséget. Ha van valami, aminek mindannyian ki, vagyok téve, ki vagyunk téve, az éppen a mentális egészségi állapot. És nagyon sokszor annak a meghatározása, hogy milyen egy ember mentális egészségi állapota, az csak egy skála helyezhető el, tehát mindenki elhelyezkedik valahol egy skálán mindenféle aspektus szempontjából. Most pedig szeretném megadni a szót azoknak a kollégáknak, akik itt vannak a teremben, és jelezték, hogy szeretnének hozzászólni hogy ki tudjuk használni a rendelkezésre a szűkös időt. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz hosszú, de talán elég lesz. Björk asszonynak szeretnék először szót adni. Kérem, hogy konkrétan szóljon hozzá, vagy kérdezzen. Köszönöm szépen. Szeretném a jelentéstevőnek megköszönni ezt a prezentációt, és köszönöm az elnök asszonynak és ennek az ülésnek a vezetését. Jelenleg önök is tudják, hogy az én országomban nagyon fontos kérdésről van szó, a nők egészségi állapota, és itt nyilván hatalmi pozíciókról is szó van, életről, életminőségről, és a kettő közötti különbségről a nők és a férfiak egy esetében, és itt természetesen az Európai Parlament munkájára is nagyon nagy szükség van. Ami számomra szemet szúrt, és ezt az előadóhoz intézett kérdésként is vegyék, kérem, az a kérdés, hogy egyre kevesebb az esélyegyenlőség, úgy tűnik legalábbis, a közegészségügy területén néhány országban egyértelmű ez a tendencia. E, nagyon nagy az egyenlőtlenség az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Nagyon sok helyen privatizálják ezt a szektort, illetve további biztosításokat kényszerülnek az emberek kötni, hogyha megfelelő minőségű egészségügyi szolgáltatásokat szeretnének igénybe venni, és ezt Svédországban is tapasztaljuk, egyre inkább privatizálják ezt a szektort, és itt a szexuális és utód nemzési szempontból is egyre nehezebb a helyzet az abortuszok területén 50 ezer halálozási esetet regisztrálunk minden évben az illegális abortuszok kapcsán, és vannak olyan országok és Európában, ahol elutasítják a nőknek az abortuszhoz való jogát. Itt az egészségügyi kérdésekről is szó van, de társadalmi egyenlőségi kérdésekről is. Ami a pszichikai, a mentális betegségeket illeti, ez rendkívül fontos, és köszönöm, hogy önök ezen intenzíven dolgoznak. És euh, még valami, ami a, az esélyegyenlőséggel függ össze az egészségügy területén. Nagyon fontos, hogy garantálni tudjuk azt, hogy minden nő hozzáfér a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz. Itt például az etnikai kisebbségekhez tartozó nőkre gondolok, a romákra konkrétan, vagy a menekült, a bevándorló nőkre, és a mély szegénységben élőkre. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne tudnunk, hogy itt milyen intézkedésekben gondolkodnak ezen csoportok esetében. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig szeretnék szót adni Esztarász asszonynak, vagy mégsem? Akkor most megadom a szót Esztarász asszonynak, mivel Björk asszony az árnyék előadója annak a jelentésnek, amiről az előbb beszéltem, ezen dolgozunk most. Ennek a témája a különbségek és egyenlőtlenségek a mentális egészségben és a klinikai kutatásban. Most ezt a asszony kap szót, utána pedig természetesen szót kap Regis Szabroszek asszony is szót kap. Ezt a asszony következik, és a lehető legkonkrétabban szóljon hozzá, kérem. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Beatrice Beszerrának, aki ennek a jelentésnek az előadója. Ez egy nagyon szükséges dokumentum, ugyanis az egészség területére is behozza az egyenlőtlenség elleni küzdelmet. Amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nagyon sok olyan helyzetet találunk, ahol az egészségügy területén feltételezzük, hogy egyenlő a helyzete a nőknek és a férfiaknak, de ez valójában nem így van. Vannak olyan különbségek, amelyeket sokszor hasonlóságnak látunk. A nők és a férfiak is sok hasonló problémával küzdenek ugyan, de hatalmas különbségek is vannak a két nem között, amelyek figyelemre érdemesek, hogy a nők egészségére is releváns válaszokat tudjunk adni. A népesség 15%-a mutat valamilyen depressziós tünetet, és a nőknél ez háromszor olyan magas arány, mint a férfiaknál. Másrésztről, ami a foglalkoztatást illeti, az egészségügynek van következménye is, hiszen a nőknek alacsonyabb a fizetésük, mint a férfiaknak, és sokkal gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben. Ezen kívül kettős szerepük is van, egyrészt foglalkoztatottak, másrészt pedig gondviselők. Tehát a nők több fizetés nélküli munkát végeznek, ezért a nőknek nagyobb esélyük van arra is, hogy egészségügyi problémáik legyenek. Fontos az, hogy a házi munka is legyen elismert foglalatosság, hiszen ez is meghatározza a nők napjait és az egészségüket is. Mindez az életkilátásokra is hatással van. Lehet, hogy a nők hosszabb ideig élnek, de ez nem jelent magas minőségű életet. Az egészségügyi helyzet a nők esetében rosszabb. Mindössze 54%-uk él jó egészségben, míg a férfiaknál ez az arány 63%. Fontos, hogy konkrétan tanulmányozzuk mindezeket az eseteket, hogy olyan egészségügyi stratégiákat tudjunk kidolgozni, amelyek megfelelően reagálnak a problémákra. Ugyanis az élet legfontosabb területein mind megjelenik a nemek közti különbség. A fogyatékosság, amire én leginkább koncentrálok a munkámban, kapcsolódik ahhoz, hogy a beteget kellően tájékoztassák a beavatkozások előtt, és beleegyezés hiány nem lehet semmilyen kezelést elvégezni, bármilyen legyen is a mentális kapacitása a betegnek. A kényszerkezelés esetében nagyon gyakori például az abortusz, aminek konkrét problémái is vannak. Az európai nemek közti egyenlőség politikájának nincs külön fejezete a fogyatékkal élő nőkre vonatkozóan, és az ő betegségeik sem szerepelnek a dokumentumokban. olyan programokra van szükség, amelyek meghatározzák, vizsgálják azokat a jellegzetességeket, amelyekkel ezek a nők rendelkeznek, és megelőzési programokra is szükség van. És ezzel szeretném még egyszer megköszönni Beatrice-nek ezt a nagyon szükséges jelentést, amelyen még nagyon sok munkánk lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Eszteres asszony. Most pedig Regic Szabruszek asszony következik. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen tisztelt paneltagok, kedves kollégák! Köszönöm ezt a nagyon érdekes ülést és a nagyon fontos nyilatkozatokat. Azt hiszem, hogy ma már óriási tudásanyag áll a rendelkezésünkre a nemek közötti egyenlőség és egészségügy témájának kapcsán, és folyamatosan látjuk azt, hogy a nőket kevésbé jó, jó színvonalú elbánásmódban részesítik, de azt látom, hogy a gyakorlati orvoslási gyakorlatban ez nem, ez ez nem sikerül lefordítani intézkedésekkel, és meg kell győznünk az ipari szektort is, hogy együttműködjön velünk, illetve az orvostársadalmat is meg kell győznünk, hogy le kell küzdeni ezt az aránytalanságot és ezt a hatékonyság nélküliséget, vagyis nagyon fontos a koordináció, és a szisztematikus megközelítés a társadalmi nemekkel kapcsolatos orvoslás témájában is. Ide tartozik a képzés, az oktatás kérdése is fontos, az alapkutatás is, a nemek közötti különbség terén fontos a biológiai alapok ismerete és a betegségek közötti különbségek feltárása és minden tényezőre figyelemmel kell lennünk. Itt nem csak arról van szó, hogy egy adott lény nő vagy hímneműe, itt a hormonális és az egyéb tényezőket is figyelembe kell venni, a farmakológiát is figyelembe kell vennünk, a különböző élettani folyamatokat a nők és a férfiak szervezetében, és ezután következik a harmadik szint, a társadalomban tudatosítanunk kell ezt a problematikát. A női pácienseknek tudniuk kell arról, hogy az orvosokat erről meg kell kérdezniük, és az orvosoknak is tudniuk kell, hogy a férfiak és a női páciensek között különbségek lehetnek, illetve a társadalmi, szocioekonomiai aspektusokat is figyelembe kell vennünk. Erről volt az előbb szó, a szegények és a gazdagok nők és férfiak közötti különbség. És ahhoz, hogy ez sikerüljön, fontos lenne, hogy egyfajta gender medicinát hozzunk létre, mint tudományos disziplinát, hogy összekapcsoljuk az egészségügy és a társadalmi nemek problematikáját, hogy ezt a problémát egységében láthassuk, és saját hipotéziseket és kutatási módszereket fejleszhessünk ki, amelyek a biológia, az állat, élettani kutatásból kiindulva emberi viselkedés és emberi orvosási kérdésekig jutnak el, a szociális, a szocioekonomiai aspektusokig jutnak el, és ehhez Szükség van konkrét oktatásra a fiatalok körében, fontos karrier lehetőségek biztosítása is ezen a téren a fiatalok számára ha nem fejlesztjük ki a gender medicinát, mint egy elismert felsőoktatási disziplinát, akkor nem lesz elég fiatal tudósunk se, aki ennek a kérdésnek szenteli magát, és magas szinten nem tudunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és ha ezt elmulasztjuk, ha nem teszünk így, akkor nem leszünk hatékonyak, nem tudjuk hatékonyan megmutatni azt, hogy ez milyen többletértéket jelenthet a társadalomnak, hogyha ezzel foglalkozunk, és mennyire komoly pozitívumoltat jelent az, hogyha a nőket és a férfiakat megfelelően kezeljük. Köszönjük szépen ezt az igen átfogó hozzászólást, és azt mondanám, hogy nagyon jól elmagyarázta azt, ami nyilvánvaló. Valóban megdöbbentő, hogy még most is újra meg újra magyaráznunk kell a nyilvánvalót. Hogy igen, vannak különbségek, és azokkal kezdeni kell valamit. A hasonlóságokat pedig optimalizálni kell, de semmilyen esetben nem feledkezhetünk meg a valóságról. A hozzászólások sorát le fogjuk zárni, mert szeretném, hogyha az utolsó percekben az előadóink beszélhetnének, és jó lenne, hogyha Sajnálom, de nem tudok ezt elfogadni több hozzászólást. Megadom a szót Morvai asszonynak, mert ő már korábban kért hozzászólási időt, és kérem, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzon sok szeretettel köszöntöm a fiatal magyar kézilabdásokat az oksi csapatát a galérián. ők a látogatásukkal és a jelenlétükkel is arra emlékeztetnek engem és bennünket hogy milyen komoly szerepe van a sportnak és a mozgásnak mind a két témánk szempontjából a mentális egészség megőrzése illetőleg a már megromlott lelki egészség meggyógytása szempontjából és abból a szempontból is amit első előadónk emltett és ami igazán megdöbbentő hogy a női halálokok között is vezető lett a szv és érrendszeri betegségek kérdésem a következő számos európai uniós tagállamban és hát részben az én tagállamom is ilyen a nők még mindig tulajdonképpen szinte egy személyben felelősek a család minden teendőjéért a gyermeknevelésért a háztartás vezetésért az idősgondozásért és mellette a munkahelyen is egyre keményebben helyt kell állniuk a kutatások szerint van e olyan összefüggés hogy emiatt a rengeteg kötelezettség és a, női szerep nehézsége miatt a nők elhanyagolják az egészségüknek különböző aspektusait ideértve a mozgást és a sportot e, mit mondanak erről a kutatások és mit lehetne ezzel kapcsolatban e, tennünk? köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Morvai asszony. Most pedig, ha ez mindenkinek megfelel, akkor megadnám a szót fordított sorrendben, mint ahogy elsőként megtartották az előadásokat. Tehát először volt Ruba asszony, utána pedig Norton asszony szólhatna hozzá. Két percet kapnak mind a ketten, hogyha lehet. És kérem, hogy válaszoljanak azokra a kérdésekre, amelyeket önökhöz intéztek, illetve hogy vonjanak le egy következtetést. Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy azonosak a gondolataink, hanem egyesek nagyon megdöbbentő adatokkal és információkkal szolgálhatnak. Nem azért megdöbbentők ezek, mert ezt korábban nem feltételeztük, hanem azért, mert nem tudtuk konkrétan. Tehát Votruba asszony kap először két percet, hogy válaszoljon a kérdésekre és lezárja a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nos, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket vetettek ezek a kérdések föl, és abban a kontextusban is relevánsak ezek, amelyről beszéltem egy szélesebb kontextusban. És először is az első felszólaló Björk asszony említette a kormány szakpolitikáit és a genderekkel kapcsolatos egészségügyi intézkedéseket minden nőnek joga van az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, a mentális egészség ide tartozik, ezzel egyetértek, és ezek politikai kérdések valóban a többi kérdés is nagyon gyakran politikai vonzatú, de azt hiszem, hogy ami valóban fontos, és ez korábban el is hangzott, több minden ismeretes, de nem igazán világos mégsem ez a kép, hiszen úgy tűnik, hogy kézzelfogható konkrét adataink, bizonyítékaink is vannak a mentális egészségi állapotokról és a szolgáltatások különbségéről a nők és a férfiak kapcsán, de mégis sem történik semmi. Például a fiatalok körében tudva levő az, hogy az öngyilkosság, a posztraumatikus öngyilkosság az egyik legfontosabb halálok, és még sem történik több kutatás. Azt említette valaki, hogy itt valóban fontos a kézefogható bizonyítékok gyűjtése és a kutatás. De fontos az, hogy érdemben foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a nők és a férfiak között milyen különbségek észlelhetők az a különböző szituációkban, például a terhes nők esetében nagyon kevés az adatunk arról, hogy mihez férnek hozzá és mihez nem. Aztán, ami a, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelenti, azt hiszem, hogy a mentális egészségügyet az, eg, az egész univerzális egészségügy területén ö, kiemelten kell kezelni, és a, nagyon sok kutatóval beszéltem, fontos, hogy szakpolitikai intézkedések is történjenek, nagyon kevés figyelem irányul erre, de a mentális egészség valóban ugyanolyan fontos, mint a fizika, fizikai egészség, és azt hiszem, hogy a magyar képviselőnő is említette ezt, nagyon ö, igaza van, hogy a mentális és a fizikális egészség komolyan összefügg. Ö, például a mentális betegségekkel küzdő személyek nagyon gyakran fizikai betegségeket is kifejlesztenek, és fordítva is ugyan ez nagyon komoly mentális egészségügyi zavarok jelentkezhetnek akkor, hogyha valaki fizikai ö, ö, betegségekben szenved, vagyis ez valóban összefügg. Köszönjük szépen, Botruba asszony. Azt mondtam, hogy ahogy Spanyolországban mondjuk, igaza, jobban igaza van, mint egy szentnek. Nem tudom, hogy más nyelveken is mondják-e ezt. De egyértelmű, hogy a mentális egészségről úgy kell beszélnünk, mint a közegészségügyi szolgáltatások részéről. Tehát ez egyáltalán nem más, egyáltalán nem elkülöníthető. Lehetetlen ezt így kezelni. Semmi, senki sem lehet úgy ember, hogy, hogy ne legyen mentális része, ugyanúgy, hogy fizikai is van. Most pedig Norton, Norton asszonynak adnék szót, hogy ne csípjek le egy percet sem az idejéből. Thank you, and again, thank- Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm a hozzászólásukat az itteni kollégáknak a Egy dologra szeretném különösen felhívni a figyelmüket, az integrált megközelítésre. A nőket és a férfiakat vertikálisan nézzük ilyen pillanatban erre, arra, amarra kezelést nyújtunk. Ez sokkal holisztikusabb megközelítésre, egy életciklus alapú megközelítésre van szükség. Különösen akkor, amikor a nem fertőző betegségeket vizsgáljuk, akkor láttuk azt, hogy mekkora értéke volt annak, amikor a szexuális és reproduktív egészségre összpontosítottunk. Most újabb lehetőséget nyit ez arra, hogy a mentális egészséget is vizsgáljuk, a fizikális aktivitás szintjét megvizsgáljuk. A kínai kollégáim tudom, hogy nagyon gyakran azt mondják a nőknek, hogy ha terhesek, akkor nem mozogjanak. egyáltalán nem állunk szemben azokkal, akik a szexuális és reproduktív egészségügyel foglalkoznak, ki tudnánk egészíteni egymás munkáját. Aztán a e, kezeléshez való hozzáférés. Őszintén szóval erről nem tudunk sokat, úgyhogy érdemes lenne többet vizsgálódni ezen a területen. És az utolsó dolog, amire nagyon szeretnék kitérni, a megszorításokkal kapcsolatos csökkentésekre vonatkozik. A gazdag országokban is csökkenteni kellett a költséget. Ezt meg lehet tenni, de akkor legyünk kreatívabbak, innovatívabbak, és nézzük azt, hogy az egészségügy nem orvosi részével hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudjuk a technológiákat felhasználni. Tehát muszáj innovatívaknak lennünk abban, hogy hogyan tudunk költséghatékonyabban fellépni a betegségek kezelésében. Az utolsó megjegyzése pedig a saját tapasztalatomhoz tartozik az elmúlt napokban. Egy Egyesült Királyság beli kutatási tanács paneljében rengeteg pályázatot vizsgáltunk át, és egyik sem, egyik pályázat sem összpontosított nemek szerinti megközelítésre. Ha én nem reagálok erre, akkor ki fog? Gondoltam én. Úgyhogy majd a panelben ki fogom fejteni ezt a véleményemet. Csak most esett le nekem, hogy a nemek szerinti lebontás és kötelezettségvállalás kérdése annyira fontos, és még én magam, aki ennek a harcosa vagyok is, elfeledkeztem róla akkor, amikor a pályázatokat olvastam végig. Ismerjük ezeket a problémákat, de ugyanakkor nem ismerjük és azért nagyon fontos gyakran elismételni, hiszen akkor saját magunk is rádöbbenünk arra, hogy hoppá, hát van még egy terület, ahol én sem vettem figyelembe. Nagyon szépen köszönjük, Norton asszony. Azt gondolom, hogy itt nagyon nagy egyetértés, konszenzus uralkodik. Ez nem csak pozitív, hanem pont ezért ez az a platform, aminek a révén változást tudunk elérni, ugyanis nagyon sokszor ez csak a politikai döntéseken múlik, ez mindössze a politikai akaraton múlik. Itt arról van szó, hogy elismerjük a problémát, és nevet adjunk neki, és akkor lehet elindítani. De a legfontosabb az, hogy meglegyen az akarat. Most megadnám a szót társelnökünknek, Beverly Demonszénak, hogy mondja el, hogy miről is volt szó a vitában. Just in closing, uh... Lezárásképpen szeretnék köszönetet mondani Norton professzornak és Nikolnak a nagyon informatív előadásaikért. Szerintem ez a panelbeszélgetés rámutatott arra, hogy mennyire releváns a nemek közötti különbség a nem fertőző betegség és a mentális egészség tekintetében. Norton asszony azt mondta, hogy nagy mértékben a szexuális és reproduktív egészségre összpontosítottunk az elmúlt időszakban, úgyhogy ma ezeket a témákat végighallgatni egy jó emlékeztető volt. Remélem, hogy az önök által felvetett gondolatok emlékeztetnek rá arra hogy a nem fertőző betegségek és a mentális egészség nem csak a híresek és gazdagok életmódjából fakadnak, hanem a szegény és közepes jövedelmi országokban is felmerülnek, és itt dupla terhet jelent az, hogy a, a régi idézőjelben fertőző betegség és ezek az új nem fertőző betegségek egyformán problémát okoznak, amivel fel kell venni a küzdelmet. Azt gondoltuk, hogy a szív- és érrendszeri betegségek a nyugati országokra érvényesek, de most már nem. Az alacsony jövedelmi országok is viselik ezt a terhet, ezért jobban oda kell figyelnünk az életminőség javítása érdekében. Aztán arra is rámutattak, hogy mennyire fontos előmozdítani a nők figyelembevételének az um, fontosságát. Például az, hogy mammográfiára elmenjen minden héten, vagy évben az ember, hogy rendszeres egészségügyi ellenőrzésre elmenjen. De a rák és, az egé- és a szívbetegség esetében csak az, hogy megismerjük azt, hogy a nők esetében mennyire, a, mekkora a prevalenciája ezeknek a betegségeknek, és mik a kockázatai, az már önmagában egy fontos lépés lenne. Aztán az integráció kérdése nagyon gyakran felmerült, a holisztikus megközelítés, nem csak a biológiáról szól. A biológia az érzelmi, gazdasági, kulturális tényezők összessége egy komplet megközelítés, amivel az élet minőséget lehet javítani. Kutatási szempontból pedig azt gondolom, hogy érdemes volt hangsúlyozni a nemek szerinti megközelítést a kutatási adatok elemzésében, mert a másod statisztik rendbeli adatok azok azt mutatják, hogy mindent érdemes lenne nemek szerinti felbontásban vizsgálni, mert mindig mutatkoznak különbségek. Tehát meg kellene a rengeteg adatunkat ismét vizsgálni ezen a szemüvegen keresztül. És finanszírozási szempontból is a globális megközelítés megváltoztatására van szükség. Az alapkutatásra kapcsolatos kérdéskör és ez az innovatív gondolat, hogy nem egy alapú orvostudományt hozzunk létre, nagyon érdekes kérdések. Az előző panel betegségben, panelbeszélgetésben felmerült a kérdés, hogy mik az új megközelítések, milyen új megközelítéseket lehet használni. És azt hiszem, hogy ez a mai második megbeszélés néhány új megközelítéssel állt most elő. Úgyhogy ezeket az innovatív megközelítéseket a kutatás perspektívájában például alkalmazni kell, és azzal talán előre tudnánk mozdulni. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadóknak is. Muchísimas gracias, señoras. Köszönöm szépen az panelistáinknak acerca de lo que nos compete a los estamos aquí como... Itt mi most az európai intézményekben a népességet képviseljük, és vannak olyan tévhitek, amelyekkel le kell számolnunk. Az Európai Uniónak igenis vannak hatáskörei az egészségügyben. A betegségek megelőzésében például van szerepünk, és támogatja és koordinálja a tagállamokat a magas szintű emberi egészség megőrzésben. A közegészségügyben az Európai Bizottság már számos jelentést adott közre, amelyben a nők egészsége is szerepel. De a gyakorlatban ezek a dokumentumok sem politikai programokban, sem cselekvésekben nem manifestálódtak aztán, és az európai egészségügyi politika továbbra is figyelmen kívül hagyja a gender kérdést. Tehát vannak adataink, vannak kutatási eredményeink, de politikák, eszközök az egyenlőtlenség felszámolására, azok nincsenek. Képesek lennénk ezeket létrehozni? Igen, meg tudnánk ezt tenni, csak el kellene határozni magunkat. A szerződésekben a nemek közti egyenlőség megteremtése szerepel az unió valamennyi tevékenységében. De ez ritkán valósul meg az Európai Bizottság politikai dokumentumaiban, de még kevésbé a cselekvéseikben. Az Európai Unió a közegészségügy tekintetében sem kellő figyelmet, sem kellő erőforrás nem fordít az egyenlőségre, sem pedig a nők helyzetének javítására. Ezért azt kérjük az intézményektől, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak erre a témára. A jelentés legfontosabb elemei éppen ezek. Ezen dolgozunk most a Nőjogi Szakbizottságban. Ezzel az a célunk, hogy előmozdítsuk ezt a kérdést, és elérjük a valódi egyenlőséget. Ugyanis az egészség nem csak emberi jog, hanem egy alapvető érték is. Az egészségügyi kérdésekben az egyenlőtlenség meg, megengedhetetlen, nem csak azért, mert ez diszkriminatív és igazságtalan, hanem mert az Európai Unió alapértékeivel megy szembe. Ezen kívül azért sem engedhetjük meg magunknak, mert ez csökkenti a hatékonyságot, és nagyon rossz a fejlesztés, a, a haladás a gazdaság számára is. És a célunk éppen az lenne, hogy minden területen eh, megteremtsük az esélyegyelőséget. Most szeretném lezárni ezt a panelt, eh, megköszönöm az összes eh, résztvevőnek és a szakértőknek. Sajnálom, hogy nem volt lehetőségünk még azoknak megadni a szót, akik most kérték, de szeretném átadni mindenkinek azt az információt, amiről itt szó volt. Remélem, hogy a prezentációkat megkapjuk az előadóinktól is, és szeretnék köszönetet mondani Damons, Norton és Votruba asszonyoknak. Most egy perc alatt átrendeződünk, utána pedig a következő panelre kerül sor. Köszönöm szépen!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 Köszöntök mindenkit, kérem mindenki foglaljon helyet. Köszönöm szépen, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Nem hallja? Most működik? Most rendben van, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Néhány szót anyanyelvemen fogok ejteni. Mindenkit szeretettel köszöntök még egyszer görögül. A panelünk témája nagyon fontos és érdekes téma, és most csak röviden szeretnék ebbe egy bevezetést adni. Néhány évvel ezelőtt előadója voltam egy olyan témának, amely a vállalatokban az üvegplafonról szólt. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok karrier akadályba ütköznek a nők a vezetői pozíciók felé vezető úton. Ez az egyetemekre ugyanúgy igaz, mint a vállalatok világára és mm, újra és újra akadályokba ütköznek a nők, akik szeretnék tovább építeni a karrierjüket, egyre több sztereotípiával találkoznak, annak ellenére, hogy sok minden javult is, de valamennyi tagállamban általánosan elterjedt negatív jelenségről van szó, és fontos lenne egy Európai Uniós szintű politika. Vagyis azok a nők, akik a döntéshozatali centrumokban, központokban dolgoznak, különösen a kutatás, fejlesztés és a technológia terén is, fontos, hogy őket helyzetbe hozhassuk, hiszen a versenyképesség szempontjából ez kulcsfontosságú szempont lenne, és az Európai Uniós népgazdaságok, nemzeti gazdaságok továbbfejlődése szempontjából is fontos ez. Fontos, hogy a nők jogát tehát a továbbhaladásra, fejlődésre elismerjük, a gyakorlat gyakran azt mutatja, hogy ez szinte lehetetlen. Van előrelépés, mint említettem, de nagyon sok akadály is létezik még, és ezért szükség van arra, hogy Európai Unió szinten tagáll, de tagállami szinten is ö, konkrét jogszabályokkal segítsük elő, hogy ezeket az akadályokat a nők leközthessék. és erre egy példával szeretnék szolgálni. Ez az üveg plafon nem konkrétan a mai témánk, azonban ez egy nagyon jó példa arra, hogy mi a mentalitás, mi a hozzáállás a nők irányában. Nagyon fontos, hogy ez ellen harcoljuk ebben a szakbizottságban is. Az Európai Parlamentnek vannak kezdeményezései, de ez még nem elégséges. És itt is láthatjuk, hogy itt hogy nagyon gyakran a férfiak száma elsőprő többségben meghaladja a nők számát a döntéshozatali testületekben. Noha a nők kompetenciája, képessége ugyan olyan jó színvonalú, mint a férfiaké, és ugyanazt a munkát is el tudják végezni. A mai ö, eszmecsere során a következő lenne az üzenetünk. A karrier ö, során a nőknek nem lenne szabad akadályokba ütközniük azért, mert nők, és nagyon fontos, hogy minden tagállamban konkrét jogszabályokkal segítsük ezen akadályok leépítését, de Európai Uniós szinten is foglalkozni kell ezzel, fontos az ösztönzés, és fontos az, hogy bátorítsuk is a nőket, hiszen gyakran elbizonytalanodnak maguk is, tudjuk azt, hogy a mai szakmák nem tisztán férfiaknak vagy nőknek szólnak a legtöbb esetben, és ezért metodológikusan kell azon dolgoznunk, hogy leépítsük ezeket az akadályokat. Most pedig Elizabeth Pulitzer asszonynak adom meg a szót. a társadalmi nemek közötti egyenlőség élharcosa, a tudomány, a magkutatás, a technológia és a matematika területével foglalkozik elsősorban, hiszen konkrétan ez a témánk is mennyire tudnak hozzáférni ezekhez a területekhez a nők? Ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttek. Úgy érzem, hogy gyakorlatilag a gender közösséget, csúcs találkozó közösségét képviselem, amelyet 2015-ben hoztak létre az Európai Uniós szintű projekt kapcsán. Ez is köszönöm ezt a panelnak, ennek a panelnak, hogy a második alkalommal képviselhettem ezt a csúcs találkozót 2015 Államban már itt voltunk, amikor a Horizont 2020-szal foglalkozott az Európai Parlament, akkoriban kezdődött minden, és fontos volt az a, az a téma, hogy meg tudtuk vitatni azt, hogy a Horizont 2020-ba hogyan építsük be ezeket a célkitűzéseket. Azóta ez a közösség, ennek a találkozónak a közössége már egy globális kezdeményezésén nőtte ki magát, és a a gender kérdésekkel foglalkozó tudósok, illetve kutatókkal együttműködünk, és ilyen formában érdemi előrelépést szeretnénk elérni. Vagyis az a célunk, hogy megismertessük Önöket azzal, hogy a világ több részén mi történik, hiszen ez a Gender Summit most már egy olyan eszköz, amely hozzásegít minket, hogy pontosabb képet kapjunk arról, hogy mik a problémák ezen a területen. Köszönöm szépen, Politer asszony. Most pedig Mioko Vanatabe asszonynak adom meg a szót, remélem jól ejtettem a nevét. A Japán Tudományos és Technológiai Ügynökség igazgató helyettesét köszönhetjük a személyében, illetve a sokszínűség és a bevonó szakpolitika bár foglalkozik ő szak, szakembere. A következő gender csúcs találkozót szeretném bemutatni önöknek Japánban, és köszönöm a szót. Ö, Ázsiában és Japánban működünk, globális perspektívát szeretnénk vinni ebbe a kérdésbe. Itt a Gender Summit történelmi, történelmi visszatekintését látják. Eddig kilenc találkozóra került sor, a következőre pedig jövőre 2017. május 25-26-án kerül sor Tokióban van, Tokióban lesz ez a helyszín, nagyon könnyen elérhető. Itt a legfontosabb testületeket látják az én szervezetemben, és egy tudományos tanácsadó struktúrát látnak, amely a Japán Tudományos Akadémia alá tartozik. Van egy vezetőigazgatói panelünk is, és rendkívül fontos témákat beszélünk meg. És a büro tagjai valamint tanácsadók vesznek részt a munkában. A következő dián a legfontosabb szervezőket látják a japán kutatási tanácsadói ügynökség nagyon fontos. Ezt a szamitot három japán minisztérium is támogatja, és a Keidaren. A Keidaren a japán ő, üzd, vállalkozói szövetség, illetve az UNESCO is részt vesz a munkában több más szervezettel együtt két japán egyetemi szerepel a partnereink között, és egy eh, gender innovációs szervezet, illetve az ENSF. Ezen kívül nagyon sok mindenkivel szeretnénk még együttműködni, és a lehető legtöbb szervezetet is szeretnénk bevonni a munkába. Vagyis szeretnénk kiszélesíteni a szponzoraink listáját is, Nyolc vállalkozás szerepel jelenleg a szponzoraink között, illetve alapítvány, egy alapítvány és három akadémiai felsőoktatási intézmény, 16 egyetemet számlálhatunk. Eddig 26 szponzorunk van, tehát összesen. Lehet, hogy még ennél is több lesz a jövőben. Ez, itt pedig a szponzor struktúrát láthatják, háromfajta szponzorunk van, még egy, -egy. igen, ráklikkelni, köszönöm. A legfontosabb téma számunkra az, hogy egyre több nemzetközi partnert gyűjtsünk. Vagyis, hogyha a Gender Summit érdekli önöket, akkor kérem szóljanak, önök is jöhetnek. A nagyon fontos a kutatás és az innováció fejlesztése a sokszínűség által. Három plenáris ülést tervezünk e témában. Az első a sokszínűség, ez a téma és a tehetségek ösztönzése. Asakawa doktort hívjuk meg erre, és ő egy ő látásgyengeséggel élő professzor nagyon sok humán interfészt fejlesztett ki azonban a kutatási munkája során. A második plenáris ülésünk a globális kérdésekkel foglalkozik, női perspektívából Ázsiában különösen fontos ez a kérdés, nagyon nehéz a nők helyzete, az éhezés és a szegénység különösen sújtja a nőket, illetve az emberi jogok kérdése is súlyosabb az ő helyzet esetükben. A harmadik ülésünk pedig a tudomány felelősségével foglalkozunk. Halyama doktor lesz ennek az elnöke. Egy japán kabinet tisztviselőről van szó, és lesznek meghívott előadóink is. Kandela úr lesz az egyik, aki főszerkesztő, és a többi meghívott előadó Pik ő itt van, és talán a szociális, a tudomány szociális felelősségéről fog beszélni. És lesz két külön konferenciánk is, a következő diát kérem. Most pedig előkészítjük éppen azokat a javaslatainkat, amelyek a tizedik Gender Summit eredményeit fog, ö, foglalnák össze a, fent, fenntartható fejlődési célok kontextusában, az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak kontextusában, hiszen a társadalmi egyenlőség kialakítása a 17 célkitűzés egyike de nagyon sok célkitűzés kapcsolódik ehhez a területhez. A, Nagyon fontos a nőkkel kapcsolatos kérdés, az anyasággal kapcsolatos kérdések. A 17 célkitűzésből 11 közvetlenül vagy közvetetten összefügg a gender kérdéssel. A bal oldalon a dia oldalán a genderekkel kapcsolatos szélkitűzéseket látjuk, az ENSZ szélkitűzései között, és a jobb oldalon pedig az ettől független célkitűzéseket látjuk. Úgy tűnik, hogy ezek vannak kevesebben. Fontos, hogy a baloldali célkitűzéseknél a férfiakat és a nőket is helyzetbe hozhatjuk. A jobb oldalon ipari szektorra jobban összefüggő célkitűzések vannak. Tehát, hogyha a baloldali célok sikeresek, akkor akkor ez a fenntartható fejlődési céloknak a nem genderhez kapcsolódó aspektusaihoz is szorosan fog kapcsolódni. A homepage-ünkre kérem látogassanak el, a honlapunkra látogassanak el. A regisztrációt november 28-án kezdjük, és Krimi Iroszevi professzor fogja ismertetni majd a, a részleteket. Kim Yoko, I'm Kumi Inose, oh, No, okay. Just a oh, okay, okay, sorry. <laughs> Just to... Sorry for interrupting, but there is... Bocsánat, hogy megszakítottam, de nagyon, nagyon szigorúan kell vennünk az időbeosztás, hiszen így nem marad idő a vitára. Most a japán tudományos tanács igazgatójának adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. A következő diával én folytatnám. Hat témával kapcsolatban két szekció lesz a tízes gender csúcs találkozón. Az Academic Trend nevű tudományos szaklapunk foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és ez a dia a 2014-es Helsinki nőkkel és sportolással foglalkozó csúcs találkozónak az összefoglalója, cél, hogy 2020-ig 40%-kal növekedjen a sportoló nők száma a Tokiói olimpiai játékokig. A nemek közötti dimenzió a sportban ezzel is két szekció fog foglalkozni. Az egyik az olimpián versenyző nők kérdése, a másik pedig a nemek közötti különbség helyzete a társadalomban. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a női politikusok számának a növekedése hogyan függ össze az olimpián résztvevő nők számával. A londoni olimpiai játékokat vizsgáltuk e tekintetben. És azt láttuk, hogy a nők és férfiak egyet működik, vagy egyen súlya Japánban sokkal rosszabb volt, mint a többi részvevő országban. Vizsgáltuk azt, hogy milyen pénzügyi támogatásban részesülhetnek az atléták. A lassú sportokat és a mindfulness meditáció kérdését is vizsgáltuk. A párbeszéd folytatódni fog a 2020-as IOC Gender Bizottságának a munkájában is, ami a sportkultúrát az olimpiai részvétel révén próbálja előmozdítani. A nők és férfiak egy, egyenlőségére egy OECD-s tanulmány is vonatkozik, a matematika és az olvasás teljesítményét vizsgálták, és a fiúk minden esetben rosszabbul teljesítettek, mint a lányok a 90-es évek közepe óta Európában. Ezért most már ideje az alul teljesítésről mélyebben is elgondolkozunk, hiszen ez egy globális probléma. És az adatoknak jobban figyelembe kéne venni a különböző nemeket. Miaka és én is már nagyon régóta együttműködünk, hogy a tízes gender csúcs találkozóból egy határokon átnyúló párbeszédet tudjunk kialakítani. És nagyon várjuk, hogy mindannyian ellátogatnak a csúcs találkozóra Tokióba. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Cinoze asszony, most Liz asszony következik, aki a Gender Innováció Kutató Központ vezető kutatója. Öné a szó, parancsoljon! Jó napot kívánok, hiszen már nincs reggel. Következhet a, ez a dia. Az innováció és a gender politika. A gender alapú innováció kérdésével a koreai kormány nagyon régóta foglalkozik, mert próbálják előmozdítani a nők részvételét a kutatásban és technológia területén, de ennek nincs jogalapja. A nemi dimenzió bevonása a kutatásba Koreában szisztematikusan először a dél-koreai tavalyi csúcs találkozó előtt került a figyelem terébe, akkor kezdtek el foglalkozni vele. A számokkal és az intézményekkel, valamint a problémák megoldásával kezdtek el foglalkozni. A befogadási rendszer, vagy a be, társadalom befogadóbbá tételének a végig gondolása idén februárban kezdődött. A koreai gender csúcs találkozó áttöréshez vezetett Koreában. A nemek közötti egyenlőség elvét lefektettük, és egy sor nemekkel kapcsolatos problémával, például az innovációval kezdtünk el foglalkozni. Eddig a koreai kutatóintézeteknek nem volt konkrét politikája arra, hogy végrehajtsák az innováció területén is ezt a gender alapú megközelítést. Azonban az NRF alapítvány egy olyan orvosi kutatóprojektet finanszíroz, amely a nemek és az innováció szerepét megvizsgálná. és két projektet is beindítottak, ezekről már volt szó. A James csúcs találkozó Szóulban felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ fenntartható fejlődési céljaiban a nemi alapú megközelítést mindegy esetben alkalmazni kéne. Az ENSZ ügynökségekkel e kapcsolatban együttműködünk, például a fenntartható megoldások hálózatával, és a meglévő tudományos adatainkat be is nyújtottuk nekik. A GISTER. Ez a szervezet tudományos kutatást végez a, az innováció nemi alapú megközelítésével kapcsolatban. Ennek a révén egy cikk fog megszületni, és remélhetőleg a tudományról és technológiáról szóló egyik alapjogi dokumentumba is be fognak kerülni az eredményeink. Nemzetközi tudományos együttműködést akarunk létrehozni, azt, hogy hivatalos fejlődés, fejlesztési támogatási programok legyenek, illetve a finanszírozó ügynökségek figyelembe vegyék a nemek kérdését. A csapatunk eddig néhány esettanulmányt végzett el, amelyek el a Stanford Egyetem weboldala is foglalkozott. alapkutatások, biomedikai kutatás, környezetvédelem és szakpolitika. Ezeken a területeken vizsgáltuk a nemek szerinti megközelítés kérdését. Együtt működünk különböző kutatási, fejlesztési cégekkel. A Koreai Tudományos és Technológiai Akadémia és megpróbálja a negyedik ipari forradalomban a nemek közötti megközelítést bevenni a munkájába. Nagyon sok az előttünk álló kihívás, de már sikerült megkezdeni a munkát. Még egy együttműködésünk van a Műszaki Oktatási Bizottsággal. Folytatjuk az erőfeszítéseket, hogy az úgynevezett nemi megközelítés alapján vizsgált kutatás és innováció kérdésköre előbb, hát ezt előbb tudjuk mozdítani. Köszönöm szépen, most a mai nap egyetlen férfi előadója következik, Szerzs Villeműr úr, aki a Természettudományi és Műszaki Kutatási Tanácstól érkezett. Öné a szó. Tisztelt elnök asszony, társelnök asszony, képviselők, kollégák, előadótársak. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hogy itt lehetek ezen a csúcs találkozón, óriási megtiszteltetés ez. A kanadai gender kérdést fogjuk megvilágítani. Ez a csúcs találkozó összekapcsol minket, akik a sokszínűséggel és a nemi alapú megközelítéssel akarunk foglalkozni, és új szövetségek létrehozását segíti elő. Sokat tanulhatunk egymástól, és előreléphetünk. Marie Curie-től származó idézettel kezdeném. Azt tanultam meg, hogy a haladás útja se nem gyors, se nem könnyű. Azt hiszem, hogy ezt érdemes szem előtt tartani jövőre vonatkozólag is. Nagyon sok bizonyíték létezik arra már is, hogy nem lesz se könnyű, se gyors előre haladni. Mindenkinek nagyon fontos először megérteni azt, hogy a nemek közötti egyenlőség miért nagyon fontos. Nem csak a nemek szerinti lebontásban végzett kutatásra van szükség. Az egész modell, az egész kultúránk megkérdőjeleződik. De nem vagyunk sosem elég jók, mindig tudnánk jobb kutatók lenni, jobb politikusok lenni. Viszont a kutatás pont arról szól, hogy a dolog folyamatában tanulunk, és ez a jó hír. Óvatos és konstruktív előrevezető útra van azonban szükség. Holnap fogunk arról benni, hogy a nemek közötti sokszínűséget hogyan reklámozzuk azoknak az embereknek, akik egyszerűen nem is érdeklődnek ez iránt. Szerintük ez nem fontos. Ez az első dolog, és ezután szakpolitikákra és cselekvési tervekre van szükség. Hogyan tudunk haladni? Először is további öm, bizonyítékokat kell gyűjteni, hiszen például láttuk, hogy a magzathalálozásnak az egyik fő oka az autóbalesetek, mert a terhesnőknek nem voltak megfelelő biztonsági öveik, ezért a kutatás a terhesnőkre is alkalmazható biztonsági övek kidolgozásával óriási előrelépést halad, ért el. Ez a kiadvány elérhető online is, nagyon könnyű használni, nagyon könnyen érthető, és sok érdekes eszközt tartalmaz. Most tudom, hogy fogy az időnk úgy, hogy azt hiszem, hogy én itt abba is hagyom, és kollégámnak adom át a szót, hogy befejezze a prezentációt. Thank you very much. Now we give... Köszönöm szépen. Most lassan, de asszony következik, a Kebeki Természettudományok tudományos igazgatója. Társ elnök asszony, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Megpróbálom nagyon gyorsan elmondani, hogy mi fog történni a 11. csúcs találkozón. Ezen a képen Justin Trudeau a miniszterelnök látható, Kanadában vagyunk. Az az önminiszterelnöki kabinetjében nagyon sok nő volt, és amit megkérdezték, hogy ezt miért így állított össze, azt mondta, hogy azért, mert 2015-öt írunk. Itt látható számos olyan stratégiai tervezési kezdeményezés, amelynek a témája a nemek közti egyenlőség. A Gender-Based Analysis Plus egy kanadai szervezet, amely a nők helyzetével foglalkozik, ezt az intézményt a kormány finanszírozza, és 2015. januárjában a Nemzeti Mérnöki és Természettudományos Intézet is hivatalosan csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és a nemek közti egyenlőség keretében ezt a vállalást kívánják teljesíteni. Kebekben én vezetem azt a szervezetet, amely most az UNESCO-val tárgyal, hogy részt vehessünk a SZÁGA projektben, ami egy STEM és gender célú projekt, és szeretné a nők szerepét növelni a tudományban, technológiában, mérnöki tudományokban és matematikában. A GenderNet egy transnacionális kezdeményezés, amit az Európai Bizottság indított el, és ennek Kanada is résztvevője. Ezen a dián a következ, az előző gender csúcs találkozók eredményei láthatók. A kutatási tanács cselekvési terveket fogadott el, ennek láthatók a példái. A az előzmények helyett a kutatási lehetőségekre koncentrálunk, tehát azok a nők, akik egy ideig nem tudnak publikálni a családi kötelességeik miatt, eh, azok is eh, csatlakozhatnak kutatási projektekhez. A megfontolásainkat a kutatási tanács is figyelme vette, itt van egy eh, idézet, az eredmények extrapolációja az egész népességre amik, miközben azok csak a népesség egy részére vonatkoznak, e, ez félrevezető és súlyos következményekkel járhat. Ezen kívül globális szinten kell tevékenykednünk, ezért szeretnénk részt venni a GenderNet hálózatban. A következő gender csúcs találkozó tervezett témái a következők. Az üzleti lehetőség a sokszínűségben. Mi úgy gondoljuk, hogy a döntéshozatalban a sokszínűség akár kutatásról, akár pénzügyről van szó. Aztán az összekapcsolódás, az országunk 150. évfordulóját ünnepeljük, és szeretnénk ezt összekapcsolni a világ többi részével, ugyanis és csatlakozni fogunk a pluralizmusra való koncentráláshoz is. Az etnicitás és az őslakos népességek, közösségek. Kanadában vannak olyan őslakos közösségek, amelyeket nem képviselnek a, társ, a tudományban, és ezen is szeretnénk változtatni. És a harmadik gender csúcson elfogadott úti tervet szeretnénk erősíteni, és a világ többi részével közösen szeretnénk előre haladni. Itt láthatók a kulcsfontosságú kérdések, vagy azok közül legalábbis néhány. A regionális irányító bizottság ezekről fog beszélni a 11. gender csúcson. Montreában fogják ezt tartani egy év múlva. Milyen kérdésekkel foglalkoztunk az előző csúcsokon, mit szeretnénk elérni, hogyan lehet megtenni ezt a hatalmas ugrást a rendelkezésre álló adatoktól a valódi változásig. Ugyanis elismerjük, hogy vannak már adataink, és változásra van szükség, illetve hogy hogyan néz neki a siker, milyen útmutató irány számok vannak. Ez Montreal látképe, így fog kinézni még jövőre is, tehát remélem, hogy önök közül mindenki eljön, és ha szeretnének többet tudni a 11. gender csúcsról, holnap dr. Pinto fog beszélni erről a plenáris ülésen 9 órakor. És az utolsó diát szeretném kérni. Ezek a partnereink, akik velünk közösen munkálkodnak, a Kebeki Kutatási Alap a főszervező, de számos partnerünk van. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most Alice Abrőnek adnék szót, remélem, hogy jól ejtettem a vezeték nevét. Ő szeretett volna hozzászólni a 198-as székből. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is köszönöm szépen ezt a lehetőséget. A Gender Insight nevű kezdeményezésről szeretnék beszélni, ami a tudomány, a technológia és az innováció területével foglalkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy semmilyen fenntartható fejlődés nem lehetséges akkor, hogyha a tudomány és a nemek közötti egyenlőségek kérdését nem tesszük bele az egyenletbe. Ezt a három pontot tehát mi össze szeretnénk kapcsolni ebben a kezdeményezésben, és a szakpolitikai döntéshozókat arra szeretnénk rábírni, hogy a tudomány és a fejlesztési szakpolitikákba ezt építsék be, ezt az aspektust. Azt hiszem, hogy a parlament ezen ülésen nagyon sok fontos elképzeléseket felvillantott, a radikális beavatkozásokkal kapcsolatban nagyon sok kérdés vetődik fel, de az is elhangzott, hogy az elmélet nem segít, nagyon fontos, hogy megvalósítsuk ezeket az elképzeléseket a gyakorlatban, és itt láthattuk azt, hogy különböző intézmények hogyan dolgoznak ezeken a célkitűzéseken. Nagyon fontos, hogy a gender summitok egyik kérdésévé is tegyük ezt. A szakpolitikák kialakítása már egy nagyon nehéz feladat, de a még nehezebb feladat ehhez képest az, amikor a gyakorlati hatásokat szeretnénk mérni és ellenőrizni. Azt hiszem, hogy a Gender Summit ebben viszont sokat segíthet nekünk. Köszönöm. Thank you very much. I don't think we have time. Köszönöm szépen. Nem igazán van időnk vitára. Elizabethnek adom meg a szót, hogy röviden foglalja össze az eszmecserénket. Köszönöm szépen. Nos, nagy örömemre szolgál, hogy lezárhatom ezt az ülést. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Nos, mi kihangsúlyozzuk egyértelműen azt, hogy a Gender Summit célkütőzései nagyon fontosak minden területen, és amikor egyenlőségről beszélünk, akkor a társadalom minden tagjára értjük ezt, minden kisebbségre gondolunk, a férfiakra és a nőkre is, arra is gondolunk, hogy a tudományos kutatási eredményeket, az innováció eredményét ugyanúgy kell élvezniük a férfiaknak, a nőknek és a társadalom összes csoportjának. Ez a Gender Summit célkitűzése, ez nem egy konferencia csupán, hanem egy változásra, érdemi változásra irányú kezdeményezés. Ebben önöket is kérem vegyenek részt, és köszönöm, hogy eljöttek ide. Köszönöm ezt a panel beszélgetést. Szerintem az együttműködés az egyetlen út a jövőben, hogy eredményeket érjünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az egyenlőség fogalmával már az iskolában foglalkoznunk kell, a gyermekeket meg kell tanítanunk arra, hogy minden szempontból, az élet minden aspektusában egyenlőek egymással, és ez a családban kezdődik. Köszönöm szépen, kellemes napot!